Diamo allora inizio alla nostra seduta. Akkor szeretném megnyitni az ülést, szeretnénk mindenkit rendre utasítani, és ahogy az már már szokásos, a bizalmasságot illetően szeretném önökkel közölni, hogy a neten közvetítik ezt az ülést, és az interneten meghallgatható. Filipe González miniszterelnök akinek egyébként nagyon sok címe van, 10 percig is tudnám sorolni az ő hivatalos címeit, de szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az elnöksége alatt, amíg az spanyol miniszterelnök volt, és amikor Spanyolország belépett az Unióba, ő volt az, aki Spanyolországot csatlakoztatta az Unióhoz. És azt hiszem, hogy erre meg kell emlékezünk, és ezt el kell ismernünk. De mielőtt megadnám neki a szót, a napi rendet tiszteletben kell tartanom, úgyhogy szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy szeptember 16-án mindenkinek kiküldtük a rend tervezetet. A 2011-es programtervezetünket el kell fogadnunk majd, de még mielőtt megtennénk, az egyes pontot a napirendet elfogadottnak tekintem, a kettes pontban az elnök közleményei között egyetlen közlendőm lenne. Ez pedig az, hogy július 13-án Aguilar elnökkel együtt a tanács elnökének Sestel úrnak levelet írtunk, amelyben azt kértük, hogy a tanács felhatalmazhassa az Európai Konvencióhoz az emberi jogok tiszteletben tartására szervezendő ülésre, felhatalmazza a részvételünket. Bizalmasan informáltunk mindenkit ennek a levélnek a tartalmáról, majd július 29-én a tanácselnökségének levelet küldtünk, mi szerint a Lisszaboni szerződés szerint a parlamentnek most joga van arra, hogy teljes jogú tájékoztatást kapjon a tárgyalási mandátumokról. Ezen kívül szeptember 30-án kapott a parlament egy levelet, amelyben az állandó képviselet elnöke elismeri a parlament információhoz való jogát, de figyelmeztet arra, hogy ennek ellenére a dokumentum titkos, tehát csak az elnök és a jelentéstevők férhetnek hozzá. A LIBE és a mi szakbizottságunk részéről egy erre kijelölt határozott teremben, és a dokumentumokat nem szabad az adott teremből kivinni. A tanács verbális tájékoztatást is adhat a szakbizottságoknak, de csak zárt ajtók mögött folyó üléseken. Ennek fényében meg kell fontolnunk az adandó válaszunkat. Erre most nincs időnk. A koordinátorok ülésén javaslom, hogy fogalmazzuk meg a válaszunkat, csak szerettem volna ezt a közleményt közzétenni. Ami a jegyzőkönyvet illeti, kiosztottuk a jegyzőkönyveket, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor a hármas pont jegyzőkönyveit elfogadottnak minősítem. Most pedig megadnám a szót Felipe González Márqueznek. Ezt szeretnék mindenkit arra emlékeztetni. Még egyszer, ez egy nyilvánosülés, más szakbizottságok tagja is részt vehetnek, például az AFED-ből, az ECOM-ból, az ITRE-ből, illetve a krízis munkacsoportból az Európai Unió 2013 utáni politikáiról. Tehát ezeknek a szakbizottságoknak a tagjai részt vehetnek. Én már köszöntöttem González elnököt az önök nevében, úgyhogy azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy most szót adjak neki. Már tudják, hogy ő egy munkacsoport elnöki tisztjét tölti be, amelyet 2007. decemberében állított fel a tanács. Ennek a munkacsoportnak az a feladata, hogy az Európai Unió 2020 és 2030 közötti kihívásait sorba és számba vegye. Talán kicsit futurisztikusnak tűnik ez a megbízás, de minden, amiről majd szó lesz, gazdasági, ügyek, jogállamiság, energiabiztonság ellátása, a szervezet bűnözés elleni harc. Ezek mostani kihívások, de kihívások lesznek hosszú távon is. Így aztán megfelelő politikákat kell kialakítanunk. Ezen kívül figyelembe véve, hogy intézményi reformok zajlanak, az uniónak kell, hogy legyen egy hosszú távú jövőképe a kihívások szabályoknak való megfelelésre. González elnökkel már találkoztunk korábban is 2009. januárjában, amikor már cserét folytattunk, még mielőtt a munkacsoport elnökévé vált volna. Majd május 8-án ez évben a tanácsnak a horizontális elnöke benyújtotta jelentését. Most pedig megadnám neki a szót. Köszönöm. No creo que deba... Köszönöm, elnök úr. Nem pazarolom az időt azzal, hogy elmondjam, hogy mit tartalmaz a jelentés, hiszen ez március óta elérhető, és elég unalmas lenne. Továbbá nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy ez egy pessimista képet fest Európáról, azt akarom elmondani a tisztelt képviselőknek, hogy meg vagyok győződve arról, hogy egy nemzetek feletti régióban élünk, ahol a legjobb az életminőség és a szabadság foka, nagyszerű dolgokat értünk el. 12 országgal kezdtünk 20 évvel, 20 évvel ezelőtt, és most 27 tagállamunk van, ettől Európa stabilabb lett példátlan erőfeszítések eredményeként, amelyek hihetetlennek tűnnek, és el is mondhatjuk azt, hogy a második világháború óta először Európa nem akad nem ad okot aggodalomra az Egyesült Államoknak, hanem stabilitást jelent. Továbbá nem jelent problémát a, a gazdasági válság koordinációnak hiányát tekintve, ez pedig azok a problémák, amelyek gondot jelentenek az Egyesült Államoknak és a mi intézményeiknek is egyaránt. Mégpedig ez, ez, ez a legnehezebb része, és nem akarom, hogy pessimistának tartsanak, mégpedig arról van szó, hogy veszítjük a fontosságunkat az új világrendben. Emellett nagyon fontosak vagyunk az a polgáraink szempontjából, nézzük meg azokat a kihívásokat, amelyek most előttünk állnak, és ha megnézzük, hogy mi történt, azt látjuk, hogy a polgáraink sokkal kevésbé hisznek már az Európai Unióban, mint 15 évvel ezelőtt, és nemzetközi tekintetben is az Európai Unió az ő szemükben veszített súlyából. Hiszen nagyon sok hiba merült fel, rést támadt a falakon, és kevés lehetőségünk van arra, hogy befolyásoljuk azt, hogy a polgárok hogyan alakítják jövőjüket. Ezért tehát, elnök úr, az én megjegyzéseimet ne úgy értelmezze, mint ami nem eléggé optimista Európa jövőjét illetően azonban aggasztanak Európa problémái. A tanács megbízása az volt, hogy beszéljünk a 2020-2030-as európai stratégiáról. Ez nem azt jelenti, hogy azt döntjük el, hogy mi fog akkor történni Európában, hanem a mai helyzetből kiindulva megtekintjük, hogy mi alakulhat ki ebből 2020-2030 évére. Ezt január, 2009. januárjában ez volt a megbízásunk, és december, 2007. december 7-én, amikor is a toxikus mérgezés veszélye került napirendre, soha nem, senki nem gondolta, hogy még egy pénzügyi válság is vár ránk, olyan mélységekben, amelyeken ma megyünk át arra sem számítottak 2007-ben, hogy a Lisszaboni szerződés, amelyet pont egy nappal a megbízásunk előtt írtak alá, az olyan kriti, kritikus, kriti, kriti, kritizálós perióduson megy keresztül, mint az később megtörtént. És amelynek és amikor munkáját elkezdte ez a csoport, és nyilván önök is tudják, hogy ezeknek, ezeknek a dolgoknak időre van szükségük. A munkát leg, leg, valójában csak 2008-ban kezdtük el, és akkor nem csak a Lehman Brothers krízissel, válsággal kellett foglalkoznunk, és a jelzálog kölcsönök válságával, hanem 2008-ban Európa nagy részén azt gondoltuk, hogy ez még csak az Egyesült Államok problémája marad de egyetemű, hogy amikor a munkacsoport elkezdte munkáját, a válság terjedése rendszer szinten és globális szinten e, olyan fertőzés volt, amely Európát is utolérte, és nagyon mélyen érintette. Ezért a bölcsek tanácsa nem tudja figyelmen kívül hagyni a gazdasági válságot, akkor, amikor stratégiát kialakítja. Vannak eh, kollégák a csoportunkban, akik azt mondták, hogy ne beszéljünk most a válságról, mert tíz év múlva abszurd dolog lesz az, hogy egy olyan jelentésben, amely 2020-al, 2030-al foglalkozik, abszurd dolog lenne, hogyha a válság értékelését be, belefoglalnánk. Ezzel nem értetem egyet akkor és most sem, mert azt gondolom, hogy eh, ez a válság alakítani fogja azt, hogy mi történik majd 10-20-30 év múlva. Az 1929-es válságról is beszélünk még ba, ma, és mivel ez a mostani válság mélyebb és átfogóbb, és ezt látják majd a jelentésben is, bár ennek e- eljövetelét nem számíthattuk, ez a válság azonban formája az új világrendet, és egyértelműen megmutatja, hogy kik lesznek a nyertesek és a vesztesek. Tehát mindenki egy hatalom, hatalmi elmozdulásról beszél, amelyben a hatalom a nyugatról áthelyezik keretre, és a, a, a fejlődő világ felé. Ebben minden egy, elemző egyetért, hogy a világ GDP-nek növekedésnek 70%-a következő öm, 20 évben a fejlődő országok fogják megtermelni, senki nem vonja kétségbe, hogy Japán 20 évvel ezelőtt fel akar, le akarta nyerni az egész ö, ö, világpiacot, és hogy 16 évvel később válságba kerül. És tehát egy olyan gazdaságról van itt szó, amelyre mindannyian tisztelettel tekintettünk, ugyanúgy, ahogy most Kína gazdaságát figyeljük, melynek a jövőre na nagyon fényes, és amely ö, fel fog lendülni vajon, vajon ugyanaz fog történni Kínával is, mint Japánnal történt 20 évvel ezelőtt, nem hiszem. Az Egyesült Államok és Európa valóban válságban van, és mi európaiként meg kell, hogy kérdezzük magunktól, ahogy megtesszük a jelentésben is, hogy miért. Európa, amely, amelynek regionális különbségei vannak, és ország, országonként különböző gazdaságai vannak, miért érint minket mélyebben a válság, és annak gazdasági következményei, mint az Egyesült Államokat ahol is elkezdődött ez a válság, vagy Latin Amerikát, amely egy, amelynek regionális problémái vannak, ugyanígy Ázsiát. Ezen a héten úgynevezett ázsiai hét zajlik az európai intézményekben, és lehet, hogy ez egy triviális megjegyzés, de ez befolyásolja a közvéleményt is, és azt, hogy az emberek miként éreznek, miként gondolkodnak. Lehetőséget kaptam arra, hogy megvizsgáljam, hogy mi történik az világ különböző részeiben, és ők nem gondolják azt, hogy a válság őket súlyosan érintette, úgy, úgy gondolják, hogy jobban élnek, mint korábban, és Latin Amerika nagy részén, kezdve Brazíliával, ők ugyanígy éreznek. Európában pont az ellenkezőjét látom. A közvéleménykutatások Európában azt mutatják, hogy az európaiak, az én generációm és a következő generáció úgy érzik, hogy az ő gyerekeiknek nem lesznek olyan lehetőségeik, mint nekik, vagy az apjuk generációjának. Tehát pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, mint Ázsiában vagy ami Latin Amerikában látható. És ez az álláspont sajnos megjelenik, tükrözi a valóságot, hogy annak ellenére, hogy jól élünk, jobban, mint bármikor, mégis amiatt aggódunk, hogy ezt az életszínvonalat meg tudjuk-e őrizni. Meg, meg tudjuk-e őrizni a termelékenységünket és a szociális kohézió rendszerét. A, jelentő, a jelentés ezeket a tényeket vizsgálja, hogy miként lehet mindezt helyrehozni. Vitát kell folytatni erről, ezért szándékosan rövidre fogtuk a jelentést, de 30 valahány oldalnya az egész. Nem tudom, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy elolvassa, de írhatunk volna 500 oldalt is amivel mindent alátámasztunk több száz ezer adattal, de úgy gondoltuk, hogy ez a 30-35 oldalas dokumentum, amely megvizsgálja a dokumentumokat, ez vitát indíthat majd, és segítheti a legfontosabb döntéseket. Ezt benyújtottam a tanácsnak, benyújtottam az elnökök tanácsának, máshol is benyújtottam, és számomra az a legizgalmasabb, hogy eljöhessek ezzel az Európai Parlamentbe is, és önöknek is bemutathassam, hiszen itt az e, többi intézménynél sokkal több a lehetőség van arra, hogy e, előre tekintsünk és megvitassuk e, belső szinten is és Európával is azt, hogy mit tehetünk, hogy miként tudjuk megváltoztatni a beszédmódunkat, vagy használjuk a régi zsargont, és akkor nem hallgatnak meg minket az állampolgárok, vagy az ő nyelvükön beszélünk. 2010-ben tehát emlékeznünk kell arra, hogy azt ígértük, hogy mi, lesz, mi leszünk a legnagyobb tudásalapú gazdaság a világon 2010-ben. Ezt mondtuk a ezt, ezt mondtuk 2000-ben is. Elmondhatjuk most a világnak, hogy mi vagyunk a világon a legnagyobb tudásalapú gazdaság? Szerintem nem mondhatjuk el. Akkor mi történt? Mi, mi, mi romlott el? Szerintünk az egész azért nem romlott el, de volt valami 29 célunk, amit hibás volt, és a módszer még rosszabb volt. Az, az együttműködés nyílt módszere az, hogy bármely ország abban vesz részt, amiben akar, Eh, az azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és akkor elmondhatják, hogy a 29-ből háromban fejlődtek. Összehasonlítva 2000-es, a 2000-es éve vannak kivételek, de de az EU-ban szinte senki nem tartott lépést az Egyesült Államok tudásalapú gazdaságával, talán még Ázsiával szemben is elvesztettük a versenyt, de hogyha azt mondjuk a polgároknak, hogy a Lisszaboni stratégia megbukott, és azt mondjuk, hogy valószínűleg ezért vagy azért, akkor 2020-ra a bizottság majd valami kevésbé ambiciózus célkitűzéseket állít elő, és az, az nem lesz sokkal hitelesebb. Lisszabont jól elrontottuk, de miért mondom ezt? Látják majd a jelentésben, hogy aggodalom övezi, és ezt én is nagyon osztom, tehát aggodalom övezi um, az, hogy a válságra kell koncentrálni, és ennek három kulcsem elemére össze kell fognunk a válság elleni harcban, hiszen még nem küzdöttük le, hiszen része a mindennapjainknak, és még itt lesz egy ideig. És ezt össze kell kapcsolni a strukturális reformokra, amelyet tíz évvel ezelőtt kellett volna végrehajtani, amikor a Lisszaboni, stratégiát próbáltuk megvalósítani, amely aztán késédemet szenvedett. És a módszert úgy kell megváltoztatni, hogy ez megfeleljen a stratégiának. Nyílt kooperáció nem felel meg, ösztönzők vagy valamiféle büntetési rendszereket kell kidolgozni egyébként. Egyébként nem, nem, egyszerűen nem tudunk tőkét létrehozni megfelelő beruházásokhoz, és semmi nem fog történni. És hogyha semmi nem történik, akkor Európa az egységes pénzpolitikájával és belső, egységes piacával, amelynek nincsenek határai, vesz, elveszti -e a e, gazdasági konvergenciá, konvergenciáját, és nem, tud, nem, nem állja meg a helyét a nemzetközi kihívásokban. Tehát ami a válságot illeti, az a véleményem, és ez egy olyan terület, ahol a jelentésben nincs egyhangúság, de én azt gondolom, hogy ciklus ellenes politikát kell végrehajtanunk, amelyben a reálgazdaság garantálja a növekedést és a, munka, a munkahelyeket. De mivel eh, leszavaztuk a ciklus ellenes politikát, Az Obama kormányzat Európát illetően azt mondta, hogy ne, állják, ne állítsák le még a ciklus ellenes politikát, mert a reálgazdaságnak, reálgazdaságot meg kell segíteni az, azért, hogy haladhasson. És ez nem azt jelenti, hogy nagyon sok országnak sok a mozgástere a ciklus ellenes politikában. Vannak olyan országok, mint az enyém, enyém is, amelyeknek már nincs mozgástere, ezt elvesztették az elmúlt két évben. Mi voltunk a legjobb diákok a stabilitás és növekedési csomagban, nézzék csak meg a, az eh, SGP eh, számait, és egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol, ahol már nem, nem tudunk eh, ciklusellenes politikát végrehajtani, aztán vannak olyan gazdaságok, amelyek még meg tudják tenni. Tehát meg kell vizsgálni az európai eszközök kérdését, és az Európai Beruházási Bank jelentésében is szerepel ez. Tehát nem csak arról van szó, hogy a kiigazítási politikák következtében egyes országok elvesztették a mozgásterüket, mások pedig nem, de mégis meg tudják őrizni ciklus ellenes intézkedéseiket. vajon egyetértünk -e ezzel, vagy nem értünk ez egyet azzal, ami a jelentésben van? Azt mondjuk, hogy igen, hiszen nincsenek garanciák. Um, nem mondhatjuk azt, hogy nem, nem váránk további hanyatlás, de nem érhetünk el egy japán, japán stílusú növekedését, növekedés sem. Um, egy ideig csak uh, utána fogunk kullogni. A második elem, amivel, amit eh, a strukturális intézkedések tekintetében megvizsgáltunk, a stabilitás és növekedési csomag, amely nem az euró jelenlegi helyzetének következménye. Azt mondom, hogy az a stabilitási csomag az előfeltétele a monetáris politikának. A válság azt mutatta meg, hogy eh, ez viszont nem elég. Azt javasoltuk, a jelentésben, hogy a pénzügyi unió és a pénzügyi politikáknak, valamint a gazdasági irányítási politikáknak ki kell találniuk a divergenciát. Még elég nagy a zűrzavar abban, hogy erről az emberek mit gondolnak, de én azt gondolom, hogy megint térjünk vissza a Spanyolország problémájára, hogy milyen hatalmas egyenlőtlenség van a közkiadásokban. De nem ez okozta a válságot. A válságot egy kereskedelmi egyenleg hiány okozta, egy 10-11 százalékos egyenleg hiány. A gazdasági divergencia ö, okozta a válságot az egyes gazdaságok között, és nem az ESGP, hiszen nekünk mi 2,25%-kal még előtte voltunk a válság előtt és 4%-os növekedést tudtunk felmutatni, valamint 5%-os munkahelyteremtési növekedési rátát. A közszektor <clears throat> adatai 10%-os kereskedelmi hiányt mutattak, és ilyenkor nem lehet stabil, irányítható pénzügyi uniót vezetni, Eh, amelyben akkora divergencia az egyes országok gazdasági teljesítmények között eh, a piacok miatt, a pénzügyi politikák miatt, és eh, számos egyéb ok miatt is. De nagy előrelépést tettünk, és az a kérdés, válszáz, az a kérdés kell most megválaszolnunk, hogy vajon meg kell-e változtatnunk a Lisszaboni szerződést. Szerintem most hagyjuk egy kicsit békét, békén a Lisszaboni szerződést, ne nyúljunk hozzá. Erről döntsenek majd a kormányok, és ha ők ezt megteszik, akkor hozzanak létre valamilyen gazdasági irányítási politikát, és az, í, és az e, a parlament majd az államfőkkel együtt hozza meg ezt a döntést, és akkor másra nincsen szükségünk, csak politikai elkötelezettségre. Azért, hogy fokozhassuk a gazdasági irányítást a gazdasági kormányzást, anélkül, hogy hozzányúlnánk a Lisszaboni szerződéshöz, amely eh, aggodalmakat eh, okozna, és az egyes eh, országok megint nem akarnák ratifikálni, aztán mindenféle népszavazásokat is tartanának annak eldöntésére, hogy sikerült-e a dolgokat rendezni. A harmadik intézkedési csomag a pénzügyi rendszert reformálná meg. A válság a világ pénzügyi rendszer, rendszerének működési hibájának eredménye, nem, nem szisztémás eredetű, tehát nem valamiféle utópiából ered, de hogyha a rendszert meg tudjuk reformálni, akkor elérhetjük azt, hogy ez nem történik meg még egyszer. Ha nem reformáljuk meg, akkor a következő 7-8 évben újra újra a, bankokat fogjuk konszolidálni. Az e- európai bankok és pénzügyi rendszerek nemzeti szabályoknak felelnek melyek, amelyek tagállamonként különbözőek. Európának tehát több reformra van szüksége, Elkezdtük ezeket, de nem voltunk elég bátrak. Beszéltünk nagy, nagyon, nagyon erőtlenül jelenítettük meg akaratunkat, akaratunkat, és a G20-nak az Egyesült Államokkal kellett együttműködnie és koordinálnia. A fejlődő országoknak ez megfelelő volt, hiszen nem, nem az ő hibájuk volt, hogy a válság kialakult. Brazília és más, mások a G20 országai arra várnak, hogy az Egyesült Államok és az EU javasoljon valami észszerűt, amelynek következtében lesz valamiféle szabályozási keret a világ pénzügyi rendszere számára, amelyen majd megelőz, megelőzik a további válságokat, amelynek ilyen rettenetes következményei voltak. És ha ez nem lenne elég, akkor arra kell emlékeznünk, hogy a következő válságban az állampolgárok nem fogják megbocsájtani a politikusoknak azt, hogy újabb bankokat konszolidálnak, ahogy ezt meg kellett tenni e, ezen válság idején, hogy saját e, ostobaságaik miatt megmentsük őket. Ennyit akartam mesélni a válságról. A tiszteletre méltó képviselők tudják, hogy, és mindenki Európában tudja a következőt, hogy volt a Lisszaboni, Lisszaboni stratégia, a bizottsági stratégia, strukturális reformok, és ezeket hamar végre kell hajtani. Ezek nagyszerű reformok. A legtöbb európai, e-, európai ország, különösen az északiak már végrehajtották a reformokat, és jó irányba haladnak. És ezt azért teszik, mert meg akarják őrizni szociális és gazdasági modelljeiket. Szociális piacgazdaságot akarunk, amely környezetvédelmileg is fenntartható. Ennek érdekében, hogy ezt létrehozzuk, nagyon versenyképes gazdaságokat kell létrehoznunk egy ilyen globalizált világban. Magas fokú versenyképességgel. És mivel nem tudunk versengeni az olcsó munkaerő terén, ezért a termelékenységgel, az emberi tőke fejlesztésével kell tudnunk versenyezni, oly módon, hogy értéket teremtő technológiát hozunk létre. Ezt a modellet, modellt a második világháború után fogadták el, és ez okozta Eh, azt a szociális kohéziót, amelyet, amelyet a 21. században most meg kell változtatnunk, hiszen a körülmények is megváltoztak. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a piac miként változik, a pénzügyi piacok ö, ö, teljesen eltávolították ezeket a szabályokat, felszámoltuk az egyen, egyenlőtlenségeket, ez, ez beszivárgott minden rendszerbe, a globalizáció révén, oly módon, hogy hitelt és al- alacsony költségű kölcsönöket nyújtottunk mindenféle garanciák nélkül. A vásárlóerő reálértékben növekedett, ugyanígy a fedezet nélküli adósságok is felhalmozottak. Ez volt a modell. És ez azt jelentette, hogy ebbe a mai helyzetbe kerültünk, és ezt még legalább 20, ezt az adósságot még legalább 20 évig fizetjük. Kína a, legna, a világ legnagyobb termelője és a világ legnagyobb fogyasztója is, a világ legnagyobb hitelezői is a világnak. A az országos adóalapoktól eltekintve olyan szociális paktus, paktumra van szükségünk, amely fejleszti a társadalmi dialógust, amely fejleszti a termelékenységet, az emberi erőforrás fejlesztését, és amelyel átalakíthatjuk a termelési modelljeinket. Hite, hite, hiteink alapján. És itt van egy probléma, hiszen az, a világ száz legjobb egyetemén van 500 millió lakosunk, és csak 100 ilyen egyetem, egyetemünk, és ez fele, annyi, fele annak, mint amennyi az Egyesült Államokban van. A Microsoft, a Google, ezek, mind, ezek nem európai vállalkozások. Európa melyik részén hozták létre a Cisco-t vagy az Amazon-t? Hol, hol folytatnak ilyen jellegű gondolkodást? Miért nincsenek itt olyan jelentőségű tehetségek, mint az Egyesült Államokban? Pedig vannak. Csak nincsenek kultúrája ezeknek az ötleteknek. Kooperatistákká váltunk, és ez megakadályoz az embereket abban, hogy jó ötleteik támadjanak, és, e, és ehhez pénzt is tudjanak mozgósítani. Az ötletek mozgósítása visszaesett, és az ostobaság mobilitása növekedett. Az Egyesült Államokban a 25 legnagyobb cég ből 17 már nincs, jelen, és új, új vállalkozások jönnek létre. De, és, és van Európában demográfiai problémánk is. Elmondhatom, hogy ez jelentős hatással van a vitákra, minden kormányt jelentősen befolyásol. A demográfiai probléma nagyon egyszerű. Sokkal tovább élünk ma, mint régebben. A 80 év a várható élettartam, de ennél sokat, és már sokat többet is dolgozunk. A jelentés azt írja, 1950-ben 70 millió ember ért. 1950-hez képest 70 millióval kevesebb az aktív népességünk. Amikor tehát az emberek nyugdíjba vonulnak, az aktív és passzív népesség aránya egészen más lesz, és nagyon nehéz lesz ezt kiegyensúlyozni és kifizetni. Ez pedig olyasmiből ered, ami nagyon jó, hogy a várható élettartam megnőtt, és az életminősége is javult. Ezek nagyon fontos dolgok. Ezért nem csak, nem csak relatív számokban beszélünk a népességről, a piramis feje lefele fordult, és számos szakpolitikát hoztak létre, a nők szerepét, a fiatalok szerepét illetően, stb. stb., a képzés szerepét illetően, és amely megvizsgálja a népvándorlási trendeket is. Most azzal lehet szavazatokat nyerni, hogyha a bevándorlók ellen úszítunk. 30 évvel, 30-40 évvel ezelőtt csak annyit tehettünk, hogy bevándorlási politikát hozhatunk létre. De az, az nem kerül be mindennapi vitába, hiszen nem csak 2025-ben kell reformokat végrehajtanunk a népesség változása miatt. Ezt most kell elkezdeni, mert 2025-re már nagyon késő lesz, akkor már az események túlhaladnak minket. Beszéltem az emberi tőkéről, a szociális modellről, a népesség összetételről, és van még néhány szempont a jelentésben, az energia, és ennek összekapcsolódása a klímaváltozással. Ez az utolsó gondolat. Európának van a legjobb helyzete abban, hogy felvegye a harcot a klímaváltozással. Decemberben Kopenhágában azonban teljesen irreleváns döntéseket hoztak. De miért történt ez? Miért nem lehetett egy elfogadható közös álláspontot létrehozni amelyből majd egy kozos stratégia származhat, amely képviseli Európa értékeit. Nincsen közös energiastratégiánk, és nincsen közös klímaváltozás ellenes stratégiánk sem. És amikor eljutottunk Kopenhágában, Nagyon szép volt, de a kínaiak, az indiaiak és Obama is átvették az irányítást, és Európát mindenből kizártak. És ez a három fő szereplő azt mondta nekünk, elmondta nekünk, hogy mit kell csinálnunk, és mi szépen szót fogadtunk. Itt van tehát az energiakihívás, amely nagyon fontos kihívás, komoly. Remélem, hogy a 2020-as célokat meg tudjuk majd teljesíteni, és 2030-ra már nagy, nagyívű célokat tudunk kitűzni. De hogyha nincsen valamiféle tudományos, technológiai forradalom, amelyet ugye nem jósolhatunk meg előre, 2030-ban a globális energiafüggés az ásványi alapú energiaforrásoktól még mindig 80%-os lesz. Hogyha jól csináljuk a dolgunkat, és, és sikerül az alternatív energiaforrásokat jobban kiaknázni, akkor ez változhat, ezért olyan fontos az energiapolitika valamint a hatékonyság, az energia takarékoskodás. De, ennek, de emellett is tárgyalnunk kell a beszállítókkal, és egységes stratégiát kell kialakítanunk. Minden országnak saját felelőssége volt, hogy a saját e, energiaellátóival tárgyaljon, de az európai polgárok 80%-a azt gondolja, hogy ez csak gyengíti Európa álláspontját, nem erősíti, és egyetértek. Az 500 millió fogyasztós álláspont egészen más helyzetbe tesz minket, mint mondjuk Oroszországot. Ezért tehát a mi energiakihívásunk tekintetében az Európai Parlamentnek olyan szerepe van, amely amely nagyon-nagyon komolyan kell hogy végrehajtsa azt, hogy a 2020-as célokat mikor hajtjuk végre, hiszen az Európai Parlament az egyetlen olyan EU intézmény, amely fokozta hatalmát a Lisszaboni szerződés után, és amely valóban képviseli az európai polgárokat, legalábbis elméletben, a közvetlen választások út, útján, és ezzel egyidejűleg felelőssége is van és megfelelő távolságot tart a többi intézménytől annak érdekében, hogy meghatározza saját politikai kurzusát. Hagy tegyek egy megjegyzést a bel, bel- és biztonsági politikáról. Amikor erről van szó, a tanács mandátumában csak egyetlen egy dolgot fogalmazott meg, a, a, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc, ez a legnagyobb veszély számunkra, de ez azt a benyomást kelti, hogy a többi veszély már el, el, elmúlt. A grúz válság után, amit most nem akarok részletesen leírni, az emberek ráébredtek arra, hogy nem csak a szervezett bűnözés és a terrorizmus vezet, fenyeget minket, hanem meg, meg, meg kell néznünk a többit is. Mindenki megérti azt, hogy bár nem ért ebben mindenki egyet, hogy szükségünk van valamiféle szomszédsági politikára, amely a korábbinál aktívabb szerepet vállal. Oroszországgal való viszonyunkat nem kezelhetjük úgy, mint, mint a Dél-Afrikával fenntartott viszonyunkat. Különleges viszony kell ápolnunk Oroszországgal, ez egyértelmű, és, és ezt fejlesztenünk is kell. És nagyon örülök, örömmel látom azt, hogy az EU oroszországi stratégiát által javasolt szakpolitikák nagyon alaposan vizsgálják meg ezeket a kérdéseket, valós ötleteket javasolnak, és megfelelő szomszédsági politika felé mozdulnak el. Nézzük meg Törökországot. Továbbra is frusztráljuk a törököket, vagy megfelelünk azoknak az elvárásoknak, amelyeket tíz évvel ezelőtt vállaltunk fel. És azok a vezetők, akik ezeket a kötelezettségeket felvállalták, már minket ostoroznak, nem csak, hogy rész, felvállalták ezeket a kötelezettségeket, hanem támogatták is. Én és Helmut Kohl is aggódtunk akkor, mert nem gondoltunk bele, hogy Európa felkészült Törökországra és annak tag, tagjelentkezésére. És amikor Törökország jelentkezéséről döntöttünk, akkor nem játszhatunk a feltételekkel. Következeteseknek kell lennünk, és hogyha Helmut Kohl egy kicsit hosszabb, hosszabb ideig lett volna a kancellár, akkor ezek a döntő, döntések meg is születtek volna. Bár így is elég hosszú ideig volt kancellár. Én is hosszasan voltam spanyol miniszterelnök, tehát mindenképpen következetésére van szükségünk. Ami Törökországot illeti, az sokkal komolyabb helyzetet teremt. Hogyha megvizsgáljuk Törökország külpolitikáját, az új szerepet keres magának a világban, és és nagyon felületesen vizsgáztuk, eh, vizsgáltuk ezt meg, kivártunk, őket is várakoztattuk, és hosszasan frusztráltuk őket, nem kaptak tőlünk semmit. A külpolitikában volt egy dolog, amit nem, nem említhettünk a jelentésben, ezek az intézményi eh, ügyek. Az Európai Unió létrehozott egy külügyi szolgálatot, és, ennek az, és ebben az Európai Parlamentnek együttdöntési szerepe lesz. A parlament e, így módon közvetlenül is, is legalább, közvetlenül legalábbis e, bele fog e, folyni ezekbe a döntésekbe. Sajnálattal mondom, hogy valakinek kezelnie kell, vezetnie kell a külügyi szolgálatot. Annak az értelmetlen, hogy van, egy, van egyfajta külügyminisztériumunk, oly mód, de a külügyminiszterünk nem tudja, hogy mit kell csinálni ez nem egy autonóm testület. Autonóm, de, de akkor ki vezeti őt? Egy európai külpolitikában ki, ki adja meg a hangnemet? Hogy vajon ez egy autonóm testületet irányít? Vagy önállóan lép? Abban sem vagyok biztos, hogy a kereskedelmi politikát úgy kell irányítani, ahogy eddig tettük, a, külpolitika pedig, a külpolitikának pedig ez részét, képezi. A külpolitikai képviselőnk pedig közvetlenül nem mondja azt, hogy a külügyi szolgálatnak miként kell működnie. Ez számomra a, a, a hatástalanság, a tehetetlenség receptje hiszen haladást kell elérnünk az európai biztonsági politikában, tehát lehet most egy kicsit hosszan beszéltem, de ezek a legfontosabb elemei a jelentésben, és ezek mögött számos jelentés sorakozik fel, több száz oldalnyi dokumentum, adatok, demográfiai, népvándorlási, e, humántőke, e, oktatási, termelékenységi adatok, e, amelyet egyéni munkacsoportok vagy egyéb kutatócsoportok hoztak, hoztak össze. Info, rengeteg információ támasztja alá ezt a jelentést. Az Európai Unióban nem az információ hiányzik, hiszen abból van rengeteg, hanem a koordináció az, hogy ezt az információt összelesen hangolni, hogy annak jelentése, hogy jelentés nyerjen, és ebben a Európai Parlamentnek fantasztikus szerepe van. Köszönöm szépen! Grazie, signor Presidente González, per questo intervento. Più... Köszönöm szépen, González. Köszönöm szépen, González elnök úr. Köszönöm szépen ezt a beszédet, és a vita csoportban folytatott munkáját is nagyon köszönöm. A jelentése egy rövid dokumentum, összevetve azzal, hogy milyen sok problémával kell foglalkoznia. Ez a vitacsoport az Európa jövőjével foglalkozik, Horizont 2020-2030 a címe, tehát a jövő képet kell kialakítani, és amint megítéli, hogy mi fog történni 2020-2030 körül, valamilyen ötletekkel kell előrúkkalnia, hogy hogyan fogja az akkori helyzetet kezelni. Tehát valamilyen iránymutatásra, alapra van szükség, nagyon fontos mandátum ez. Tisztelt kollégák, nem tudom, hogy kére valaki szót, először is Duff úrnak adom meg a szót. President, Mr. Um, Köszönöm szépen. González elnök úr, nagyon köszönöm ezt a bevezetőt, és köszönöm szépen a jelentést is, ezt elolvastam, illetve elolvastam azt is, hogy milyen kritikai hangot üt meg a jelenlegi helyzettel kapcsolatban az Európai Unió és annak szomszédságát illetően. Teljes mértékben egyetértek önnel, abban, hogy Törökország stratégiai fontosságú ország. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy az ön mandátumának részeként megtiltották önnek azt, hogy a határ problémákról beszél. Mindannyian tudjuk, hogy ennek mi az oka, nem szeretnék most részletekre kitérni. Azonban Európa és Törökország kapcsolata kapcsolatában fontos szerepet tölt be a határkérdés, és ez a probléma egyre súlyosabbá válik, ahogyan megpróbáljuk kijelölni a helyünket a kontinensen. A kérdésem a parlament jogosultságára vonatkozik. A Lisszaboni szerződés megerősítette a parlament hatáskörét, és a, ez a jogosultság, ez a legitimáltság, ez biztosítva van. Azonban a megfelelő hatáskör kialakítása még mindig kérdéses. Szeretném tudni, hogy az ön vitacsoportja hogyan ítélte meg ezt a problémát, illetve hogyan gondolkozik a politikai pártok szerepéről, és arról, hogy az Európai Politika Párt gek viszonylag gyengének mutatkoznak. Úgy gondolja el, hogy a parlament választási eljárásának megváltoztatása a 2014-es választásokra egy pán-európai választókerületet hozhatna létre, amely azt jelenti, hogy bizonyos parlamenti képviselőket határon átnyúló közös listáról lehetne megválasztani. Gondolja, hogy ez az elképzelés esetleg pozitívan befolyásolhatná a parlament nyilvános népszerűségét. Köszönöm szépen, Duff úr, mondja az elnök, Gurmai asszony a szó. Thank you very much, uh, dear president. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is egyetértek a legtöbb megemlített ponttal, melyet kihívásnak nevezett. Egyetértek abban, hogy az Európai Unió történelmében forduló ponthoz jutottunk, a válságra adandó válaszokat össze kell kapcsolni a közép- és hosszú távú reformokkal. Azonban mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió reformálása társas, társadalmának, illetve gazdaságának megváltoztatása nehezebb, mint ugyanezt az e- Egyesült Államokban elvégezni, hiszen heterogén és atipikus entitásról van szó, politikailag és gazdaságilag viszont egyre inkább egyesült. Sok ö, tekintetben Sok tekintetben a játék elmélet kiváló példája az EU. A nemzeti és európai e, érdekeket kell valahogy összeegyeztetni. Amikor az európai ötlet, gondolat megszületett, akkor ennek az volt az oka, hogy azt gondolták az alapító atyák, hogy a szuverenitás részleges feladásával politikai és gazdasági hatalomra tesznek szert, ez másképpen nem valósulhatott volna meg, és a történelem azt mutatja, hogy mindig van megoldás, mindig van kompromisszum, és ez az oka annak, hogy mindig egyre mélyebb és szélesebb lesz az együttműködés. Ezért bízom abban, hogy Európa újra formálja majd társadalmát, illetve gazdaságát, és megerősíti a világban betöltött szerepét. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az Európa Unió történelme az újra definiálás története. Erről ne feledkedjünk meg. Azonban meg kell határozni, hogy mi az európai érdek. Minden nemzeti érdek az. És úgy gondolom, hogy a jelentés kiváló kiindulópont, azonban tovább kell lépni, a tanács, a nemzeti kormányok a reprezentatív testülete hogyan látja ezt hogyan lehet az európai vitát az európai érdekekre és politikákra irányítani, és apropó az európai polgári kezdeményezésnek én vagyok a jelentéstevője ön szerint hogyan lehet az európai politikákat úgy alakítani, hogy az állampolgárok is érdekesnek tartsák azt, és kivegyék belőle a részüket. Értékekről beszélünk, a értékek, az európai értékek válságáról. A kérdés pedig az, hogy Európa hogyan lehet a szociális Európa ügyvivője, és hogyan lehet fölvenni, a, a, a, hogyan lehet fölvenni a versenyt az Egyesült Államokkal, illetve Kínával. Tudjuk, hogy elmúlt választások alkalmával, alkalmával csak 42%-a szavazott a lakosságnak, tehát egyre nagyobb a szkepticizmus. Úgy érzem azonban, hogy ez a jelentés kiváló kiindulópont, és folytatásra van szükség. Egy apró megjegyzésem lesz, hogyha a Lisszaboni stratégiát és az Európai 2020-at összevetjük, madridi stratégiának nevezném. Viszont a nemi egyenlőség szempontjából ez sokkal gyengébb. Azt hiszem azonban, hogy koncentrálni kellene a maradék, a lakosság maradékára is. Köszönöm szépen, tisztelt, tisztelt elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a nagy megtiszteltetés számunkra, spanyolok számára, hogy ön a vezetője ennek a vitacsoportnak. Nagy megtiszteltetés számunkra az is, hogy eljött majd ide hozzánk, és vitát folytathatunk. Olyan vitát, amelyre sokkal többször sort kellene keríteni, és sokkal intenzívebb formában kellene lefolytatni. Először is hadd mondjam el, hogy az parlament szerepe, illetve annak fontossága, fontos kérdés számunkra az új Lisszaboni keretben, hiszen egyre nagyobb a dinamizmus, és egyre nagyobb szerepünk van abban, hogy lendületet adjunk a vitáknak. Három gyors kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, ami a bővítést illeti, nem csak Törökországra gondolok itt, hogyan látja a, az Európai Unió bővítését, 2020 és 30 között, ugye a Balkán országaira, Horvátországra gondolok. Ezen bővítések fényében és a tapasztalataink tükrében, amit eddig a 27 tagállammal alakítottunk ki, úgy érzi -e, hogy inkább egy kétsebességes rendszerre kellene áttérnünk. Gondolja-e, hogy bizonyos politikák esetében, mint például az eurót illető politika kérdésében jobb lenne, hogyha kétsebességes Európát alakítanánk ki, és így lennének olyanok, akiket nem kell, hogy visszatartson um, a más tagállamok uh, hátránya. Még van egy kérdésem, amiről most nem szól, de azt hiszem, hogy benne van a jelentésben. Ez pedig az állampolgárok állampolgári jogok kibővítése az egész kontinensre. Kialakítottuk az egységes piacot, ahol a tőke és az áru, áruk szabadon mozognak, azonban sokkal nagyobb nehézségekben ütközünk, az állampolgárok Európája kialakításában. Vannak nemzeti fenntartások ezzel kapcsolatban, mármint az állampolgárság kibővítésével kapcsolatban. Például a házasságkötésekre gondolok, az örökségekre, az egyetemek diplomáinak elfogadására, illetve bűnügyi kérdésekre. Nagyon sok olyan terület van, ahol fontos lenne, hogy a jogszabályainkat harmonizáljuk, azért, hogy egységesebb Európát alakíthassunk ki és hasonló jogokkal ruházunk föl mindenkit, mindenhol, de úgy tűnik itt nem gyors az előrehaladás. És még egy kérdésem lenne. Utalt arra, hogy a következő gazdasági buborék alapjait most hozzuk létre, Nos, hol van ez? Hol van a következő pénzügyi válság? Hol van kialakulóban? Ha ez történik, ha ez van most kialakulóban, akkor gyorsan lépnünk kell. Hogyan? És még egy kérdés. Az európai gazdasági kormányzás, illetve a növekedés mindenképpen fontos kérdés számunkra. A tanács egy európai szemesztert kíván létrehozni, ez egy különleges eszköz, amely a költségvetési politikák harmonizálását irányozza elő annak érdekében, hogy a stabilitási paktumot tiszteletben tartsák a tagállamok. A kérdésem pedig a következő. Ön szerint az európai szemeszter programba be kell -e vennünk a strukturális reformokat, illetve ö, esetleg büntetéseket kell-e kirúl, kiszabni, annak érdekében, hogy valóban a strukturális reformokat végrehajtsák a tagállamok. És végül tanácsos lenne egy ECOFIN elnököt jelölni, hogy lenne egy gazdasági hatóság, amely a 27 tagállam gazdaságáért lenne felelős, illetve annak irányításáért. Ön szerint ez megfelelő lépés lenne? Köszönöm. Prima di dare la parola agli altri colleghi che chiesto. Akkor most megadnám más hozzászólóknak is a szót. Azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha González elnök három kérdésenként válaszolni. Tehát három kérdés egyszerre. Megpróbálok rövid lenni. Először is, ami Törökországot illeti. A jelentésben van egy egyértelmű kijelentés Törökországot illetően, mi szerint a csatlakozási tárgyalásokat le kell majd zárni. De a legitimitás illetően a következő probléma. a parlamentnak nem egy, egyértelmű a jogállása ebben a tekintetben. Tehát, hogyha legitimitási kérdések merülnek fel a parlamentet illetően, a Lisszaboni szerződés az útmutató, és az én politikai tapasztalatom szerint legitimitást úgy is lehet erősíteni, hogy az ember a cselekedeteivel erősíti ezt. Az eredeti legitimitás alapján, amelyet a Lisszaboni szerződés alapján szerzett a parlament. Una Los propios parlament... Nem tőlem kér, ne tőlem kérdezzék azt, hogy hogyan lehetne ezt a legitimitást erősíteni. A képviselők feladata az, hogy ezt eldöntsék, és a frakcióknak a feladata. Én azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha minden egyes frakcióból összeállna a 30-40 képviselő, akit egy úgynevezett európai listán választanának meg, és a bizottság tagjait is egy európai listán alapján választanak meg, akkor mindnyájan úgy éreznénk, hogy van egy alternatívánk. Hogyha az egyes pártállások szerint minden frakció minden egyes intézményben, európai intézményben kiállít egy jelöltet. Gurmai asszony, Európa reformja sokkal nehezebb, mint az USA megreformálása, ez egyértelmű. A döntéshozatali folyamat Európában sokkal összetettebb, mint az USA-ban, ez nyilvánvaló. Hogyha a kaliforniai válságot megnézi, és elemezzük ezt, akkor nagyon egyértelmű, hogy a világon az főre jutó GDP Kaliforniában második helyen áll világ szinten. Ennek ellenére az oktatási költségvetésük alacsonyabb, mint a börtönökre költött pénzek nagysága. Ez egyértelművé teszi, hogy mennyire mély a válság. Egyébként nagyon sok olyan kezdeményezés létezik Európában, amelyeknek a reforma célja, és amelyeket majd az aki kommunitárbe is felkarolnak. Ezek mind hozzájárulhatnak a reformhoz. Ez pedig majd kihahet a költségvetésre is. Ami a kaliforniai válságot illeti, egy nagyon nagy jólétben élő áron, állam, és itt a politikusok most azzal a problémával szembesülnek, hogy nem tudnak gyakorlatilag megoldást találni. Mit jelent ez számunkra? Hiába fejlett a demokrácia, ez ahhoz vezetett, hogy a kormányzásban vele született hibák kerülnek napfényre. Bizonyos politikai szereplők esetében, és ezt ne vegyék rossz néven, az történik, hogy lenyűgözi őket, hogy ha azt látják, hogy Kínában milyen döntések születnek, és ott hogyan oldják meg a helyzetet. De ez nem feltétlenül egy olyan jelenség, a kínai jelenség, amit figyelmen kívül hagyhatunk. Európában azonban a szuverenitás nagyon fontos szerepet játszik. Ezt elismerjük, és azt is tudjuk, hogy kisebb a kompetencia, mert éppen a szuverenitás tiszteletben tartása miatt, így aztán a döntéshozatal szintjén problémák merülnek fel. Az Európai Tanács, és ez gyakran meg is történik, megteheti, hogy egy bizonyos problémára egy tanulmányt végeztet el, és elemzi ezt a problémát, és tisztán látja, hogy miben rejlik a probléma, és át is látják valóban. Tehát emiatt én nem aggódnék. Ami azonban engem aggaszt, az az akarat, hogyha a probléma jelentkezett, akkor valóban megvalósítsa az ember azokat a döntéseket, amiket papíron eldöntöttek. Tehát ez az akaratnak a problémája. Nem föltétlenül a költségvetésről szólok itt, hiszen egyetértettünk, hogy erről most nem beszélünk, hanem közvetett módon látszik, hogyha a tanács például úgy dönt, hogy az innovációt támogatja, és beruházásokat támogat a globális piacon, akkor ez egy bizonyos célnak meg kell, hogy feleljen az Európai Uniónak, Unióban egy konkrét célnak. Hogyha a tanács elkötelezi magát, hogy a szuverenitás tiszteletben tartja, hiszen ez a kérdés is fölmerült, és itt megint csak nem csak a költségvetésről van szó, nem csak az unió költségvetéséről, hanem arról is, hogy a 27 tagállam költségvetésével mi történik, hiszen minden egyes tagállamnak külön-külön rá kell bólintani arra, hogy ez prioritás. Nos, ebben a helyzetben nem szabad a gazdasági kormányzást a költségvetés prioritásként kezelő kormányzással összekeverni. Korábban már mondtam, A költségvetés és a gazdaság támogatásának célja az, hogy a stabilitási paktum célkitűzéseit betartassák. Tehát még egyszer megismételnénk. Hogyha erről az európai fél évről beszélnénk, akkor minden egyes állam és kormányfő el kell, hogy kötelezze magát a következő évekre, hogy bizonyos beruházási szintet betartott, és ez nem csak az unió költségvetését érintené. Az 1% a 24-25%-hoz képest, amely az USA-ban tapasztalható, ez nevetségesen alacsony arány. Az ambíciókat is figyelembe kell venni, és ezt azon lehet látni, hogy mekkora pénzösszegeket szánnak egy-egy célra. Nos, én úgy gondolom, hogy az állam és kormányfők lo apliquen con los presupuestos europeos y con sus propios. Akik a tanácsban dolgoznak, feladatuk, hogy mind a nemzeti költségvetéseket, mind az uniós költségvetést tiszteletben tartsák. Ami a bővítést illeti. Nem az a probléma, hogy bővíteni akarjuk az uniót, nem az a probléma, hogy esetleg 30 tagja lesz majd az uniónak. Azt mondjuk, hogy új államokat várunk az unióban. Ez egyfajta trendet jelöl ki itt akkor egyértelművé válik, hogy etnikai, kulturális és vallási problémákkal is számolnunk kell. Ezek azonban kirekesztő jellegűek is lehetnek. Például a balkáni államok esetében azt mondjuk, hogy minden állam beléphet, kivéve, és akkor megnevezzünk egy államot, ahol olyan súlyos etnikai és kulturális problémák merülnek fel, amelyek kizárják a befogadás lehetőségét. A többsebességes Európát illetően el kell, hogy mondjam, hogy Európában mindig is különböző sebességgel haladtak bizonyos erők mindig is láttam olyan államokat, amelyek éppen alkalmazkodási fázisban voltak, és ez egy átmeneti fázis volt. Láttam olyan államokat is, akik állandóan sok területen népszavazások eredményeképpen az opt-out-tal gyakran éltek. A NATO-t példának véve itt is pontosan ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg, nevezetesen, hogy Európa mindenképpen többsebességes egység. Akkor végkövetkeztetésként azt vonhatjuk le, hogy ezen a területen nem tudunk változtatni. El kell, hogy fogadjuk, hogy Európa sokszínű, és ezzel kell megbirkoznunk, és így kell kormányoznunk az uniót. A különbségek mindig léteznek. Vannak országok, amelyek a biztonságra helyezik a hangsúlyt, vannak, amelyek nem, van, amelyek bevezették az eurót, van, amelyek nem. Vannak olyan országok, amelyek annyira semlegesek, hogy már a saját ügyeikkel sem foglalkoznak. De ezt el kell fogadnunk, ezen meg kell birkoznunk. Nem szabad, hogy ez ellehetetlenítse a működésünket. Ami a gazdaságot illeti, a valutát illetően, van egy euró csoportunk, ez elég jól működik, de ezen egyszerűsítenünk kellene. Hogyha az Európai Uniónak lesz egy elnöke, amely képvisel minket, a tanács elnöke, akkor ő legyen az eurótörségnek is az elnöke, hogy ne sokszorozzuk ezeknek a vezetőknek a számát. Be kell látnunk, hogy azok, akik vezetik az uniót, azok felelősek az intézményekért, és természetesen a folyamat következményeképpen kialakul egyfajta centralizálás. Minden egyes országban hallani olyan hangokat, hogy így vagy úgy szeretnénk tenni valamit nemzeti elképzelés szerint, de nekünk egységes vezetésre van szükségünk. Ami a gazdasági válságot, a pénzügyi válságot illeti lassan elül. Ezt nem csak én mondom, hanem sok szakértő is, de ehhez szükség van arra, hogy a pénzügyi rendszerünket megreformáljuk. Ehhez azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a hitelek megnyírbálása, a swapok helyzete hogyan áll. Minden egyes pénzügyi termék helyzetét újra kell gondolnunk. Az egyes bankoknak a helyzetét. Ha ma megnézzük, és ezt mondták nekem szakértők, a bankokat Európában, akkor bizonyos bankoknál azt tapasztaljuk, hogy alig változott valami. És nagyon gyakran a végkövetkeztetés mindig az, hogy egyébként is a Lehman Brothers felelős mindenért. de túl gyakran halljuk ezt a kifogást. A bankok számára az kellene, hogy fontos legyen, hogy az ügyfeleik, akik a megsporolt pénzüket ott tartják, biztonságban tudhassák. A banknak pedig azt kell mondania, vannak olyan ügyfelek, akiknek pénzt hitelezek bizonyos termék keretében, de ezeknek a termékeknek megbízhatóknak kell lenniük. Nagyon fontos az, hogy ellenőrizhessük azt, hogy a magánügyfeleknek milyen termékeket ajánlanak. Hiszen az egyes bankok által kínált termékeknek a sajátosságai attól is függnek, hogy milyen a konkrét banknak a vezetése, és hogy milyen palettát kínálnak. El concepto de ciudadanía europea es un concepto italiano. Cassini úr, az európai állampolgárság, az Európa polgár, ez egy olasz elképzelés. Hogyha ezt a valóságban meg tudnánk valósítani, akkor ez brilliáns lenne, akkor már semmi feladatunk nem lenne az Unióban. Ez egy olasz elképzelés, gyakran halljuk, de nem sokat haladtunk előre ezen a területen. Tudom, hogy nehéz azt megérteni, hogy az Unióban hogyan funkcionál egy ilyen összetett társadalom. Látnia kell azonban az embernek azt is, hogy a szociális jogokat is biztosítanunk kell a szociális jogokat mindig fel kell karolnunk az Unióban. Nyilván össze kell hasonlítanunk az egyes tagállamokat, hogyha egy X állampolgárral ez vagy az történik, akkor ő ilyen vagy olyan jogorvoslatot kaphasson az Unióban. Igen, így előre haladhatunk, de nincs nevetségesebb és nincs rosszabb, mint amikor egyik oldalról nagy lelkűek vagyunk az ilyen programokkal, mint például az Erasmus program, és ezt mutogatjuk európai példaként, és ugyanakkor van egy házas pár, amelynek egyik tagja francia állampolgár, másik tagja brit állampolgár, de amikor családot alkotnak, akkor senki sem tudja pontosan, hogy milyen családjog vonatkozik rá, higgyék el nekem, hogy vannak tényleg nagyon drasztikus példák mindennapi szinten. Például azt sem tudják ezek a családok, hogy a gyerekük születését hol anyakönyvezzék. Nagyon segít, sokat segíthetnénk Európa polgárjának azzal, hogyha lehetővé tennénk, hogy úgy mozoghatna Európában, hogy, ezt, hogy annak egészét saját, sajátjuknak ére, érezhessék, mindenféle emberi tragédiák nélkül, és tudhassák, hogy a gyermekeiknek milyen állampolgársága lesz majd. Nagyon sokat kell még elérnünk Európában. A közös piac, a közös valuta nagyon nagyszerű eredmények, a mozgásszabadság ugyanígy, de mindezeket felülről lefele hoztuk létre, pedig az építkezés mindig alulról kell elkezdeni. hogyha az állampolgárokkal találkozunk, el kell mondanunk nekik, hogy milyen, asszisztent, milyen segítséget kaphatnak, nem csak a dolgozóknak, az üzletembereknek, meg kell nézni, hogy mi az egyéni szükségletük. Nem itt van az ideje, hogy végig gondoljuk, hogy az állampolgárok jogait teljesen, ezek, ezek teljesen normális követelmények, elvárások a részükről? Tehát eh, az állampolgárokhoz kell fordulnunk, ahhoz, hogy előre léphessünk. Köszönöm, mondja az elnök. Van még időnk, van még eh, öt felszólalónk. Azt kérem tőlük, hogy fogják nagyon rövidre, hiszen öt órakor el kell, el kell kezdenünk szavazni. Jelenszpát Nojo úré a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr és köszönöm González elnök úrnak, köszönöm szépen, hogy eljött az Európai Parlamentbe, elolvastam a jelentését még májusban, és az első megjegyzésem a következő. Ezt bemutatták önök a, a tanácsnak, mégpedig a pénzügyi válság közepén, és az El Paisban megjelent egy cikk, amely azt mondta, hogy a, a miniszter nem igazán foglalkozott az ön jelentésével, hiszen el volt foglalva a pénzügyi problémákkal de azt szeretném öntől megkérdezni az én saját kis szakterületemet illetően, hogy hallotta-e megkérdeztem a választókerületemben, hogy tudják -e az emberek, hogy González elnök lesz az elnök ennek a bölcsek tanácsának, és nem tudták. És azt sem tudták, hogy egy jelentés készül. Azt szeretném tudni, hogy a tanácsnak mi volt a hivatalos válasza. A tanács felhatalmazta önöket erre a jelentésnek a megírása. Mi volt a válaszuk? Mi volt a reakciójuk? Nyilván mondtak valamit. Fontos lenne, ha tudhatnánk, hogy milyen reakciójuk volt. A parlament nem először látja az ön jelentését, és sokkal többet is foglalkoztunk vele, különösen az intézmények tekintetében hiszen ön is 14 évig ön is tagja volt a tanácsnak, és ez a legfontosabb intézmény, a legnagyobb hatalommal bíró intézmény, ahol a <clears throat> államfők megjelennek. Az ő egyetértésükkel nem igazán tudunk előrelépni. Egyetértésük nélkül nem tudunk előrelépni, ezért nem értek egyet azzal, hogy az ön jelentésének konklúziója pessimista, hiszen vannak benne gondolatok, megoldások, javaslatok, és valamiféle intézkedést kéne hozni, de ezt félretéve nem azért harcolunk, hogy újra nemzetivé tegyük a szakpolitikákat, a, hogy tudjuk elkerülni a protekcionista szak, gazdaságpolitikát? És sok tagállami politikus azt mondta, hogy senki nem kényszeríthet arra, hogy Brüsszelbe menjek és részt vegyek ezekben a döntésekben. Ezt halljuk a médiában mindenhol, ami eléggé abszurd kijelentés. Számomra az a fontos, hogy megtudhassam, hogy a tanács tagjai miként reagáltak a jelentésre, és szeretnénk más megjegyzéseket is tenni, de Ön nagyon sok mindenről beszélt, nép, népvándorlásról, versenyképességről, klímaváltozásról, és nem is akarunk kérdéseket feltenni, hiszen elolvastuk ezt a jelentést. De egy optimista megjegyzés hadd fűzek még hozzá. Engem a külkapcsolatok érdekelnek, most pedig különösen az érdekel, hogy ez valóban ugyan, ugyanaz-e, mint, mint régebben, hogy Európának még mindig ugyanaz a e, képe az európai tag, e, polgárok és az Európán kívüliek szemében, mint korábban. Az Obama által javasolt reformnak e, több, többséget kapott a kongresszusban, de de nem csak az egészségügyi reformnak voltak jelentős akadályai, hanem egyéb reformoknak is hatalmas akadályokat kellett leküzdeniük és ezért nagyon nehéz volt keresztül vinni a törvényjavaslatát. Az Egyesült Államokban is nagyon nehéz az ilyen, ott is szembesülnek a terror problémájával nem csak Európá is küzd azzal, hogy, hogy fontosságát veszíti a fejlődő országokhoz képest. A, a BRIC, azaz Brazília, Oroszország, India és Kína országairól beszélnek, Eh, és vannak más szereplők is a világ eh, színpadán, de mi a helyzet ezekkel az országokkal, mint Kína és Oroszország, amikor ők kerülnek válságba a következő évtizedek során, nekik is lesznek ám gondjaik, jelentős gondjaik még hozzá, ehm, és akkor lehet, hogy nem ők maradnak a legfontosabb szereplők a nemzetközi színpadon. Köszönöm szépen! Köszönöm, Szerkász úr következik. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, eh, az elnök úrnak és González elnök úrnak is. Ebben a házban most már nem csak rövid távú elképzelést hallottunk arról, hogy hogyan tudunk a problémáinkkal eh, foglalkozni, és mit tudunk átadni a jövőbeni generációknak. És egy, ön is említett egy problémát, elnök úr, mégpedig a demográfiai válság problémáját. Kétségkívül ez kockáztatja a mi a jóléti rendszerünket a következő évtizedekben. Én nem hiszek abban, hogy a kormányaink ilyen mértékben áldozatává váltak a, kohézi, a kohéziós megközelítés hiányának. Én azt tapasztaltam, hogy hogy vannak ugyan nehézségek, de közös megközelítéssel tudunk foglalkozni a demográfiai problémával, a, a nemzeti megközelítés a legfontosabb a demográfiai problémák megoldásában, és amikor az európai különböző fővárosokat nézzük, és a strukturális reform problémáit, ez áldozatává vagy fogjává válik a belügyi politikai napirendnek, a országok defenzívába borul, vonulnak, ahelyett, hogy konstruktívan állnának hozzá. A kormányok tehát az országok, tehát nem feltétlenül válnak áldozatává, hiszen újra akarják ne, ö, ö, államosítani ö, ezt az intézkedési rendszert, nem akarják újra decent, decentralizálni, hanem nemzeti állami keretek között akarnak vele foglalkozni. Hogyha ezt ilyen rövid távú, ügyetlen módon próbáljuk kezelni, akkor sehova nem jutunk. A parlament megmenteni próbálja a szociális gazdaságunkat és a piacunkat, valamint a jóléti rendszerünket, de tehetetlenné válik, hiszen éppen most a nemzeti politikusok támadnak minket, és alássák a pozícióinkat, és ami a strukturális reformokat illeti, a képviselők a polgárok szemében elvesztik felhatalmazásukat, hiszen azt gondolják, hogy ők nem tudnak, nem tudják kezelni strukturális reformokat, a nyugdíj problémájával szintén nemzeti szinten foglalkoznak, és nem kapcsolják, és nem, nem gondolkodnak közös megoldásokban, nem gondolják azt, hogy a nyugdíj az összefügg az adózási problémákkal, és hogy minden összefügg, és ez egy közös, megállap, közös megoldást kíván. Hogyan tudjuk tehát ezeket a strukturális reformokat végrehajtani, és európai támogatást nyerni ennek európai szinten. Köszönöm szépen, Szerkász úr, most pedig Söfrin úr, úr szó. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm el, González elnök úrnak az érdekes felszólalást. Három dolgot szeretnék elmondani. Az első a jövőről szól. 20-30 évvel ezelőtt, a globalizáció előtt a jövőt valamiféle bizonyossággal ki lehetett találni, hogy hogy alakul. A ma a probléma az, hogy, és ezt sokan el is mondták, hogy nagyon sok a változó. Exponenciálisan növött a világszínpad szereplőinek számában a katonai, a kulturális, szociális szereplők számában, ezért sokkal valószínűbb, hogy ezeknek a szereplőknek az interakciója fe, felgyorsítja a válságokat, és meg, megszaporítja ezeket. Tehát egy sokkal bizonytalanabb világra kell felké, felkészülni arra, mint amiben én éltem már 45 óta. Ez befolyásolja Európát is, és az új szereplőit. Ez a font, állandó interakcióban egyetlen egy szót szeretnék hallani Kínáról, hogyha Kína kívülről nagyon szilárdnak tűnik, 25-30 százaléka azoknak a hiteleknek, amelyeket kapott, azok azok rossz hitelek, tehát az egész kártyavárnak tűnik, amely azonnal összedőlhet, és ennek nagyon messze nyúló hatásai vannak, ideértve az Egyesült Államok dollárját is. A következő kérdést szeretném feltenni, hogy miért említette azt, hogy az európai Európa nem ébredt Kopenhágában. Nem értettük meg, hogy nem értettük meg, hogy sokkal kevésbé vagyunk már fontosak. A következő, amit el akartam mondani, amely nagyon összefügg az önelemzésével, a nemzetállamok kérdése, amely sok ember szemében sokkal nagyobb biztonságot teremt, mint Európa maga. Ez megfordítja azt a hozzáállást, amely, amelyet 20-30 évvel ezelőtt tapasztaltunk. Hogy lehet tehát a nemzeti politikusokat és az állampolgárokat meggyőzni arról, hogy az egyes válságokat európai szinten sokkal jobban meg lehet oldani nemzeti szinten, akkor, hogyha nemzeti szinten nem lehet megoldani. És a harmadik megjegyzésem pedig a felsőoktatásról szól. Én nagyon sokat dolgoztam egyetemeken, az én tapasztalatom az, hogy amikor válság van, ebbe lehet a leggyorsabban vissza, visszavenni a kiadásokat. Hiszen a felsőoktatásnak nincs politikai rendszere, a tudásalapú gazdaságban pedig nagyon-nagyon rövid távú taktikának tűnik ez az országok részéről, hiszen nagyon sokan megszorításokat hajtottak végre felsőoktatásban, és minden Európai Uniós tagállam érdekelt az európai felsőoktatásban. Az a kérdésem tehát, hogy hogy tudjuk ezt végrehajtani, hogy tudjuk ezt elmondani, hogy mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy mit csinálunk eh, egymás ügyeiben. Köszönöm szépen! Az elnök mikrofon nélkül szólt hozzá. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, csatlakozom a köszönetekhez, köszönöm a jelentését, illetve köszönöm a mai beszámolóját is. Ez túlmutat a jelentésen, hál' Istennek, és szeretnék rákérdezni a mediterrán, azaz a földközi tenger térségének szerepére, hiszen ezt a térséget is érte a válság, ugyanúgy, mint más térségeket. Ezen kívül ott van a Törökországgal kapcsolatos kérdéskör, a kínai kérdéscsoport, Nos, úgy érzem, hogy mm, meg kell vizsgálnunk a terrorizmus elleni harcot, a, a bűnözés elleni küzdelmet is, aztán ott van a barcelonai folyamat. Itt nincsenek kellő eredmények, aztán ott van a unió, a földközi tengeri térségi unió. Mit gondol, mit hoz a jövő ezen a területen? Fontos lenne esetleg egy integráltabb megközelítés kialakítása. Elnök, köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló bronzúr. Bocsánat, még két hozzászóló van, de Kaiser asszony először. Um, a very, very short point. I was very interested in uh... Parola. No, come on. Sorry. Possiamo invertire così chiude lei in bellezza? Bene, allora proporre seguire Tehát majd ön a végén kap szót, úgyhogy most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyors leszek. Engem nagyon érdekel González úrnak az a megjegyzése, hogy az egységes belső piac, az euró létrehozása, és még egy harmadik dolgot is említett, csak ezt nem jegyeztem föl. Fölülről jövő kezdeményezésre jöttek létre, és azt mondta, hogy most pedig nagyon fontos, hogy ugyanezeket a folyamatokat alulról lépjük ezzel, és fölépítsük. Ez megint arra példa, hogy az EU még a kereslet beállta előtt, sőt a kereslet hiánya ellenére egységességet erőszakol rá az emberekre. És nem úgy kellene ezt megvalósítani, hogy az emberek ezt akarják, hogy a kereslet létezik, akkor az egységességet próbáljuk megvalósítani? Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. González úr. Ön nem csak a saját jelentéséről számolt be, hála Istennek azt mondanám, hiszen mindenki profitált ebből, de ami az utolsó kérdésekre adott válaszait illeti, szeretném hogy ha beszámolna arról, hogy a jövőben a fejlesztési együttműködéseket hogy látja az EU-ban. A jelentés ugyanis azt mondja ki, hogy kell, hogy legyen egységes fejlesztési politikánk, egységes és okos kereskedelmi politikánk, és uh, nyilvánvaló, és biztos vagyok benne, hogy a dohai fordulóban is nagyon nehéz döntések várnak ránk. De mivel ön már tovább ment ezen az úton, folytatná ezt, és mondanak még arról, hogy ön személy szerint hogyan képzeli el az európai fejlesztés és együttműködést? Allora, eh, il... Köszönöm szépen, elnök. Most pedig González elnök válaszolhat e neki feltett utolsó kérdéscsoportra. Azt hiszem, hogy én inkább realizmus és remény címet adtam volna a jelentésének. Szerintem ez jobban illet volna hozzá, úgyhogy folytathatja innen, ahol abba hagytuk. Megpróbálom betartani azt az időt, ami rám jutott. Már nem sok maradt, úgyhogy az utolsó kérdéssel kezdeném. Szándékosan mondtam, amit mondtam. Európát fokozatosan építjük, az európai vezetők elhatározottsága és akarata szerint a hat alapító atya atyával kezdve, amikor úgy érezték, hogy jobban meg tudják oldani a problémákat, közösen asztalhoz ülve, mint a harcmezőn, mint ahogy azt tették azt az elmúlt évszázadban kétszer is. Most nem térek ki a történelmi tényekre, de ez egy olyan döntés volt, amelyet az európai vezetők hoztak akkoriban. Ám ez akkor megfelelően tükrözte azt, hogy az emberek szabadságot, békét akartak és fejlődést. És tükrözte azt, hogy a két világháborút megért embereknek mi a közös akarata. Európa létrehozása, Európa építése, azon a döntésen alapult, amit az európai vezetők hoztak, de ez nem mondta ellent annak, hogy a többség akaratát is, a többség, a nép akaratát tükrözte. A jelentésben sok mindent állítunk, de amikor az ember állít valamit, akkor nyilván azt meg is lehet kérdőjelezni és vitázni lehet róla. Ami azonban meglepő, hogy amikor azt mondjuk, hogy Európának egységes hangon kellene szólni a nemzetközi szervezetekben, mint például az IMF-ben, a Világbankban és így tovább, akkor mindig azt halljuk, hogy az állampolgárok nem viselik el azt, hogy a szuverenitásukat elveszítsék, és hogy megvonjuk tőlük. De a valóság azt mutatja, hogy amikor kérdőíveken felmérjük, akkor az állampolgáraink 80%-a azt gondolja, hogy Európa hatékonyabb, amikor egységes hangon szól, például a Dohai fordulóban, Kopenhágában, a Nemzetközi Monetáris Alap találkozó, nyilvánvalóan ehhez ismerni kell az embereknek a találkozók részleteit, hogy erről nyilatkozni tudjam. Tehát szerintem a politikai vezetők nem a népek akaratával ellentétben cselekszenek, hanem azt tükrözik. Az állampolgárok úgy érzik, hogy a nemzeti szuverenitás lebontásának, devolúciójának itt az ideje. Nyilvánvalóan a parlamenti képviselők az állampolgárok megválasztott küldöttjei, amire ma szükség van. Állampolgári kérvényekre, hogy az állampolgárok segítségével több Európát, hatékonyabb Európát építhessünk. Nem arról van szó, hogy eddig Európát úgy építettük, hogy a közakaratnak ellent mondunk. Nem. Egyetlen tagállamban sem akarta a többség azt, hogy ne építsük Európát, hiszen akkor ez a projekt nem élte volna túl azok, akik nem annyira pro-európaiak vagy euroszkeptikusak, ezek egy kisebbség. De ők is tudják, hogy mik a fejlemények, mik a pozitívumok Európában. Senki sem akar kilépni az Unióból, mert ha akarnának, higgyék el nekem, kiléphetnek, akkor mennének. Ugyan kiállítaná meg őket? Nyilvánvaló, hogy egy tagország, ami mondjuk 500 millió embernek az akaratát képviselni egy népszavazáson, ilyen nincsen, ilyen nem létezik. Viszont arra látunk példát, hogy egyszerre azok, akik nem akartak az unió tagjai lenni, most egyszerre azt mondják, hogy igen, be akarnak lépni. Most egyszerre nagyon nagy a lelkesedés, és sokan most lelkesednek az unió iránt. Nem azért, mert szebbek és vonzóbbak lettünk, hanem azért, mert rájöttek az emberek, hogy szükségük van az unióra. Nyilvánvaló, hogy nagyon jó kérdéseket kaptam, de szó, sorba mennék. Hogy ismerik az emberek a jelentésünket? Hát nem nagyon. Az Európai Tanács reagálta rá? Igen az Európai Tanács végkövetkeztetéseinek egyik pontja köszönetet mondott a reflexiós csoport munkájáért, és mm, föltüntette ezt a jelentést. Hogy ezt a jelentést csak elsüllyesztik -e egy polcra az Európai Tanácsban, vagy milyen dobozba sülyeztik? Hát, valószínűen az, hogy az az erőfeszítés, amit tettünk, és higgyék el nekem, hogy nagy erőfeszítés volt, csak melankolikus válaszokat vált ki. Hát elképzelhető, pontosan azért vagyok itt, hogy hírt verjek, hangot adjak annak, hogy vannak következtetéseink. Ezt kiabálom teli tüdőből, hogy megtudjam, hogy egyetértenek velem. Én most már mindenkinek ezt mondom, hogy egyetértenek, hogyha nem teszünk semmit, akkor Európa a globális szereplők között utolsó helyek egyikére kerül. Hogyha ezt hiszük, hogy ez történhet, akkor késő lesz 20 év múlva lépni, akkor már késő. Én nem hiszem, hogy ez pessimizmus lenne, én inkább azt mondanám, hogy ez egy optimista megközelítés, amely egy felvilágosult, tájékoztatott véleményen alapul. Tehát én nem pessimista vagyok, hanem optipesszimista inkább azt mondanám. Nagyon fontos, hogy a globális szintéren is megfelelő képet alakítsunk ki magunkról. Megkérték, hogy az ötvenek csoportjába lépjek be tavaly, és nem tudtam ellenállni. Megkértek arra, hogy tartsak egy 15 perces beszédet. A következő volt a kérdés. Európa a múlt múzeuma, vagy a jövő laboratóriuma? Hát mindenkinek ezt meg kellene próbálni. Válasszon erre a kér- válaszoljon erre a kérdésre 15 percben. Ha az ember elmegy egy múzeumba, akkor milyen múzeumról beszélünk? Egy belga múzeumról, vagy egy valós laboratóriumról? hiszen Európát szerintem egy sikeres kísérletnek könyvelhetjük el, hiszen vannak eredmények, amiket felmutathatunk, van egy kulturális örökségünk. Obama pedig most olyan reformokat próbál meg elfogadtatni az USA-ban, amelyek nagyon hasonlóak az európai reformokhoz, még akkor is, hogyha a finanszírozási helyzet teljesen eltér Amerikában. Vagy például a kínaiak, a kínaiak is nagy figyelemmel követnek minket azért, hogy elkerülhessék azt, hogy véglegesen kiélezett társadalmi feszültségek alakuljanak ki az országban. Nyilvánvaló, hogy a kínaiak figyelnek ránk, tanulnak a tapasztalatainkból, hogy a szociális elégedetlenség mihez vezethez például, vagy a termelékenységi rátánkat is másolják. vagy ha az ember elmegy a szakszervezetekbe, akkor azt láthatja, hogy az egész világon az Európai Unió szakszervezeteket példaként emlegetik. Tehát még mindig úttörök vagyunk és iránymutatók. A szociális kohéziót illetően is követnek minket, de ehhez nekünk konzisztenseknek kell lennünk, fönn kell tartanunk azokat az eredményeket, amiket elértünk. Én most nem jó benyomást akarok kelteni önökben, se azt nem akarom, hogy pessimisták legyenek. Ez egy tény, jó rólunk kialakult kép a világban. Dél-Amerikában, nagyon sok országban az a vélemény, hogy a kialakított demokratikus modell az európai mintát másolja. Most azonban szükségünk van egy olyan gazdasági és szociális politikai modellre, amely a 21. század céljait szolgálja, és nem a 20. századét. El kell döntenünk, hogy melyik kormány élhet túl, és melyiket kell lecserélni. Ha valaki nem tud megbírkozni a válsággal, akkor le kell köszönnie. És akkor most eljutottunk a kormányzás kérdéséhez, amely többször felmerült az előrehaladó demokráciáknak fokozottan vannak kormányzási problémáik. Említettem Kalifornia példáját. Nem akartam Obamát említeni persze, de egészen nyilvánvaló, hogy egyre szűkebb a manőverezési tere. egy Roosevelt népszerűségéhez hasonlítható támogatottságot élvez, de mégis kormányzási problémái vannak. Új globális játékosok léptek be a képletbe. Vannak például olyan gazdasági csoportok, amelyek nagyon nagy hatalommal rendelkeznek. Az ASEAN-nak a tagjai is. Aztán létezik egy állandó munkacsoport, amelynek az a feladata, hogy vizsgálja meg, hogy az Unió hogy halad előre. Az ASEAN-nak van egy olyan csoportja, aminek csak az a feladata, hogy kövesse figyelemmel, hogy az Európai Unióban milyen ötletek, projektek váltak be, és melyek nem. Aztán vannak olyan országok, amelyek most nyernek egyre nagyobb hatalmat. Aztán az iráni elnök példa. Nyilvánvaló, hogy vele nem fogunk tudni megegyezést kötni, de ami a török elnököt illeti, vele még megegyezésre juthatunk. A brazil elnök és a török miniszterelnök Ahmadinejad meg tudtak egyezni. Ez nagyon nagy fölhördülést okozott a világban, de mi, mint Európa, mi is kell, hogy egyezményeket kössünk. Vegyük Brazília és Törökország példát megelőztek minket. Kifogták a szelet a vitorlánkból, nekik sikerült megegyezniük az irániakkal. Irán először igennel válaszolt egy nemzetközi javaslatra, majd nemmel. Majd ellátogatott a brazil és a török vezető, és akkor az irániak rábólintottak az egyességre. És mindig is lesznek ilyen fejlemények, mert mindig új szereplők lépnek be a globális piacra. Nem csak a hagyományos politikai pártokkal kell számolnunk, hanem az új szereplőkkel is, de ezt meg kell tanulnunk, hogy hogy. Semmi sem akadályozhatja meg azonban azt, hogy mi irányítsuk Európát. Az állampolgári kezdeményezésekre szükség van, ezek később parlament által elfogadott törvénycsomagokként realizálódhatnak. Nincs ellentmondás a között, hogy a demokrácia a képviseleti demokrácia és az állampolgári kezdeményezéseken alapuló demokrácia működik. Minden egyes demokráciában vannak konfliktusok. Cerkasz úr, igaza van, amikor a szocialista reformokról, struktúrális reformokról van szó, a demokráciai változásokról, akkor nem szabad azzal védekezni, hogy ez Brüsszel miatt van, ez egy olyan probléma, amit nem lehet megoldani nemzeti szinten, hiszen így hogyan lehet egy G20-ak ülést levezetni például, és megegyezésre jutni. A kulcsa a problémának abban van, hogy hogyan ellenőrizzük a folyamatokat. Az egyes tagállamok nem vonhatják ellenőrzésük alá a pénzügyi piacokat, a pénzügyi folyamatokat. Ez az egész csak akkor működhet, hogyha kéz a kézben együttműködünk. Ha megnézzük a világban áramló tőkéket. Nem is a mi pénzünkről van már szó kínai pénzek, befektetési pénzek, az ottani fejlemények befolyásolják azt, hogy mi történik a mi pénzünkkel a világban. De ezeknek a pénzügyi áramlásoknak kell, hogy legyen egy józan, észszerű pénzügyi jogi háttere a nemzetközi pénzügyi feladatot meg kell valósítanunk. Most ebben nem mennék bele, de nagyon komoly problémáink lesznek a jövőben, ha ezt nem oldjuk meg. A technológiai forradalom lehetővé fogja tenni, hogy sok állampolgár közvetlenül bele nyúljon a folyamatokba, mindenki javaslatot tehet majd. Nyilván nem mindenki tud megoldásra szolgálni. De Obamának is ez a beszéde, amelyet a pénzügyi reformokról tartott, ez egy tökéletes beszéd volt a tartalmát illetően. Az, hogy a Wall Street szereplői lesznek azok azonban, akik megoldják a problémákat, ez ellentmondott a saját beszéde tartalmának. Vannak bizonyos mechanizmusok, amelyek ma működnek a világban, és Obama azt mondta, segítsenek abban, hogy legyőzhessem azt az ellenállást, amelyel a kongresszusban találkozom, hogy megreformálhassunk a pénzügyi piacokat. De ez nem így működik. A mechanizmusok léteznek. Emlékszem rá, hogy egyszer írtam egy könyvet A címe pedig az volt, és ezt nem én találtam ki, más ötlete volt, hogy a jövő már nem olyan, mint amilyen volt. El crecimiento a következő generációk jövője attól függ, és ezt el kell fogadniuk, hogy előre megjósolhatatlanok a fejlemények. A kommunikáció formái átalakulnak az emberek között az emberek azonban nem változtak olyan gyorsan, mint a technológiai hátterek. A génkészlet ugyanaz, a hibák és a tanulási folyamat ugyanaz, de a mai fiatalok egy új jövőt képviselnek, a fiatalok tanítják a szüleiket, hogy a 21. század ördögi eszközeit hogyan kell használni, mint például a számítógépet. Está desestructurado Gyakorlatilag úgy születnek a gyerekek, hogy már tudják, hogy a digitális forradalom termékeivel hogyan kell bánni. Ez azonban ez nagyon nagy frusztrációt kreál azokban, akik nem tudják tartani a lépést a technológiai forradalommal. Hiszen amit mi elsajátítottunk életünk során, már haszontalanná válik, hiszen a világ megváltozott. A célunk az, hogy egy olyan jövőt mentsünk meg, aminek a sorsa már eldöntetett. A szociális, strukturális reformok ehhez kell, hogy igazodjanak Európában. Jelenleg jelenleg még nem mutattak be engem Európa asszonynak, hogy Európa úr lesz, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy kihez forduljunk, hogyha problémáink lesznek a jövőben. Nem tudom, Mr. Europe vagy Mrs. Europe lesz, nem tudom kihez forduljak, ha a válság beüt. Ez egy alibi, amit a nemzeti tagállamok használnak állandóan. az emberek utálják azt, hogyha a piacok rákényszerítenek bizonyos cselekvési formákat. De az új kormányzati formák, ezek kapcsán gyakran halljuk azt a kifogást, hogy ezt nem tettük volna meg, hogyha Brüsszel nem kényszerített volna rá minket. Tehát ez egy teljes vak, kiúttalan kijelentés. Most 27 tagállam cselekedjen 27 féleképpen, Európa nem kényszerít senkit semmire. Van 27 állam, és kormányfő összeülnek együtt, döntik el, hogy mi történjen. Ha van egy stabilizációs alap, akkor a tagállamok képviselői azok, akik együtt döntenek. De ha egyszer eldöntötték, akkor az érvényes, de senki sem kényszeríti Európát senkire. Se a kormányokra, se az ellenzékekre. Nagyon könnyű olyan megoldásokkal élni, mint például csökkenteni a költségvetést az oktatás területén. De ne felejtsük el, hogy ez emberi tőke a legfontosabb, úgyhogy visszataszító az, hogy az első terület, ahol megnyírbálják a költségvetést, az az oktatás, ugyanúgy, mint a fejlesztés és együttműködés. 85-ben beindítottam a barcelonai folyamatot, de az emberek még mindig vitatkoznak erről. De a barcelonai csúcs előtt megpróbáltam a francia soros elnökség alatt elérni azt, hogy a barcelonai folyamat finanszírozására létezen egy adott költségvetés. Azért, hogy kólelnöknek megfeleljek a félelmeire, azt mondtam, hogy ezt a költségvetést az ellenőrzésünk alát, alatt fogjuk tartani a költségvetés 7 át strukturális politikákra akartuk fordítani, hiszen fel akartunk készülni a bővítésre is. Tehát ez a százalékos arány mutatta, hogy ez nem egy végeláthatatlan költségvetés, hanem van egy vége. De aztán nem működött maga a dolog. De miért? Mert nem volt kontinuitás. Senki sem mérte fel az eredményeket, senki sem követte most pedig új politikát alakítottunk ki a földközi tenger térségére. De megint ugyanaz történt. Létrejött egy mediterrán unió, csak éppen senki sem követi a döntéseiket, és nem cselekszik ezek alapján. Huszon öt évvel ezelőtt már egyértelművé vált, hogy az vezetőknek gondoskodni kell az általuk e, irányítottakról. Feltették nekem a kérdést, hogyan lehet az, hogy Európában önök képtelenek kiegyezni, hogy állandóan blokkolják a döntéseket. Kanada, USA, Kína, Ezekkel mind tartják a kapcsolatot az ASEAN-nál, az új globális képviselőkkel, és Európának is van 500 milliós lakossága. Létezik a Mediterrán Unió, a mediterrán politikák, ez még nagyobb népességi támogatottságot jelentene. Délen, Európában létezik a munkaerő, északon létezik a piac. Tehát nem azért vagyok itt, hogy egy leckét tanítsak önöknek a szolidaritásról, csak van egyfajta egoizmus, van egyfajta önzés Európában. Nem tudnánk inkább kiegyezni, hogy hogyan segítsük egymást, hogyan egészítsük ki egymás munkáját? Nyilván van egy bér, de ha az ember át kell a Gibraltári szoroson, akkor ott azt látja, hogy a spanyol partoknál a minimálbér kétszer annyi, mint a déli, pártok, a déli partoknál ö, tapasztalható rendes bérezési nívó nem lenne már itt az ideje annak, hogy elgondolkozzunk ezekről a dolgokról, hogy elgondolkozunk azon, hogy Európa belegondoljon, hogy a válság miért hatott ránk mélyebben, mint Amerikára, Dél-Amerikára és Afrikára, miért sújtott ránk nagyot csapást? Szerintem egészen egyszerű a válasz, de nehéz orvosolni a problémát. Tíz évvel lemaradtunk a strukturális reformokkal. Tíz évvel legalább. Merevek voltak a strukturális szerkezetek. Ezért aztán megfizettük az árát, és a válság mélyebben sújtott minket. De nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a jövőben.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 de elhanyagoltuk ezt az együttműködést, részt kell vennünk a döntéshozatali eljárásban, és meg kell változtatni dolgokat. Egyes országok már meg is tették ezt. Nekünk is meg kell változtatnunk hozzáállásunkat a fejlesztési politikákhoz. Azt kell tudnunk, hogy az együttműködő országok vajon képesek-e megváltoztatni gazdasági modelljeiket, hogy vajon át tudnak-e lépni a 21. századba E, és ezek a fejlődő országok e, átalakulhatnak-e tudás alapú, alapú gazdaságokká. Észak-európai országoknak nagyon jó fejlesztési alapjaik vannak, tudja, tudnak kölcsönöket nyújtani egyes innovatív projekteknek, és kutatástámogatásra is a fejlődő országokban, <clears throat> olyan országokkal, amelyekkel mi együttműködünk Afrikában, Eh, Ázsiában, eh, Dél-Ázsiában. Európa nyújtja a világon a legnagyobb eh, mértékű együttműködési fejlesztési támogatást, de Európának az Egyesült Államokkal és Japánnal együtt kell dönteni a termékek árából mi, mi, nálunk van a e, kereslet monopóliuma, mi döntjük el, mibe kerül a kávé, de azok, akik termelik a kávét, ők nem tudják rögzíteni a, az, adnak árát, nekünk kell eldönteni a, a kávé árát. Ezért a, az áruk, e, a termékek ára mesterségesen alacsony szinten maradt, és amikor a dohai tárgyaláson a kereskedelmi viszonyokat vitattuk meg, ahol a, a kereslet, amely fontos, az nem a fejlődő országok kereslete, hiszen a fejlődő országoknak nem kéne ilyen um, kívánom magat lefeket. A nagygyártók Kína, Latin Amerika, és ide folyik az összes beruházás, a, hogy a ipari termékeket elő lehessen állítani. Ők vásárolják fel Európa ipari eh, kiválóságát. Tehát történhet bármely acél, acélválság, nem, tud, nem tudjuk Davignonban mindent átstruktúrálni, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogy mi történik az európai acéllal. És hogy van ennek bármiféle haszna, fogalmam sincs. De meg kell gondolnunk, mert ami az együttműködést illeti, Doha egészen más kérdésekről tárgyál, radikálisan más kérdésekről. olyan dolgokat kell támogatnunk, amelyek már megtörténtek a dohai tárgyalásokon, és az braziliai képviselők, vagy akikkel öm, beszéltünk, és igazuk van, továbbra is erről, erről akarnak vitatkozni a dohai szempontokról, pedig mi nem akarunk. Mert, mert úgy érezzük, hogy olyan dolgokról beszélnek, amelyek a múlthoz tartoznak, és semmi közük a jövőhöz. Ez nagyon kemény kijelentés, de elgondolkodhatunk azon, hogy a nemzeti viszonyok miért olyan fontosak, de ezzel lehet választásokat megnyerni vagy elveszíteni nemzeti szinten, és lehet szavazatokat nyerni eh, bevándorlás ellenes beszédekkel, vagy dohai tárgyalásos beszédekkel is. És ez, ezen múlhat egy, egy választás megnyerése vagy elvesztése. Ez tartja az embereket hatalomban, és akkor a problémát nem, oldtuk meg, nem oldottuk meg. Ezért tetszik nekem a parlamentnek a szélesebb körű hozzáállása, hogyha a parlament egyet tud érteni abban, hogy négy prioritást felsorol abban, hogy miképpen akar behajást gyakorolni, akkor gratulálni tudok és jövök olyan gyakran, amiért csak szeretnék. Köszönöm szépen a meghívást. Grazie. Köszönöm. Köszönöm González elnök úrnak, hogy ennyi időt szánt ránk, és Nekem nagyon tetszett a legutolsó szava jelentésének, de említett ön pár nehéz problémát is. Európa kérdését, amely továbbra is egy elvont fogalom, amely valós emberekből áll, és akik érzik a hatását annak, ami, ami történik, még akkor is, hogyha a koncentrációs táborokban kezdettek ezek, vagy a gulágon, mégis reményt érzünk Európában, e, azt a reményt, amely minket most összehozott ide, és az ön dokumentumának utolsó szava válaszolt a kérdésemre, hogy vajon Európa az emlékek helye, vagy, vagy a jövőt kidolgozó laboratórium. A múzeum az emlékeket tárolja, az, a laboratórium pedig a jövőért dolgozik. És ön azt mondta, hogy ez a misszió politikai bátorságot feltételez, kollektív ambíciót, vagy, illetve olyan ideálokat, amelyeket, amelyeken, amelyekben együttérünk, és erre Európának fel kell készülnie. Köszönöm szépen! Gracias, presidente. Me voy a vivir a Florencia. <laughs> Allora possiamo continuare. Most pedig folytatjuk az ülésünket a napi rendszerint. A következő napi rendi pont a hatos, amelyet egyszerre tárgyalunk a hetessel. A parlament és a bizottság eljárási szabályzatának és a két intézmény közötti kapcsolatról szóló felvizsgált kellett megalatáshoz történő hozzáigazítása. E, több módosítást nyújtottak be. E Többek között e, Daffur, A rendelet felülvizsgálatához is vannak módosítók, Daffurtól és kollégáitól, Rangel úr a jelentéstevő, őt fogom megkérni arra, hogy lendítsen bennünket a szavazáshoz. Én, uh... I, I'd like to stress um, as a first remark. Első megjegyzésként szeretném hangsúlyozni, hogy eh, a keretmegállapodás véleményem szerint egy rendkívül fontos vívmány, a parlament számára. Ez az első megjegyzésem tehát. A jelentés bizonyos részletei, illetve a módosítók esetleg nem annyira fontosak, hogyha ezeket összevetjük a keretmegállapodás fontosságával és jelentésével. Ez az első ilyen keretmegállapodás a Lisszaboni szerződés után, ez tehát az alapja a Lisszaboni szerződés, a 2, illetve 296-os cikkely alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Két típusú szer- módosító van tehát, az egyik a jelentéshez kapcsolódó módosító, ami az eljárásrendet változtatja meg, a keretmegállapodás következményei, illetve a saját eljárási szabályzatunkat, Itt véleményem szerint vannak ugyan technikai részletek, és ezekhez kapcsolódnak módosítójavaslat. Annak érdekében, hogy jobb legyen a jogalkotás az eljárás rendben, tehát jogi pontosítások vannak ebben a módosítóban. Véleményem szerint itt nincsen semmilyen probléma. Szeretném megjegyezni azt is, hogy DAF kolléga benyújtott némi módosítót, és így a 17-es, 18-es és 19-es módosító kapcsán kompromisszumot kellett kialakítani. Ugyanaz volt a célunk mindkettőnknek, azonban a megfogalmazás eltérő volt. Ezen módosítók tekintetében tehát megpróbáltunk kompromisszumra jutni, az eljárási szabályzatról szóló jelentésben tehát három kompromisszumos módosító javaslat szerepel, illetve a 17-es és 18-as és 19-esek helyett egy úgymond konszenzus alakult ki. Aztán a keretmegállapodáshoz is vannak módosító javaslatok. Egyetértek a négyes módosítóval, amelyet Andrew Duff nyújtott be. A Dujon kolléga hármas módosítójának igazából nem látom a célját. Azt hiszem, hogy a szöveg annak jelenlegi formájában sokkal pontosabb módosítójavaslat nélkül. Ezen kívül van még két módosító, az egyes és a kettes, Véleményem szerint ezeken érdemes lenne elgondolkodni, illetve meghallgatni Andrew Duff véleményét. A második eh, egyszerűbb. Itt Duff kolléga azt javasolja, hogy a bizottság elnök és a parlament elnöke között legyen rendszeres párbeszéd. Itt határozzuk meg, hogy az elnökök konferenciát ezt nem érti, illetve nem érinti, illetve a jogállás és költségvetési rendet sem. Nem hiszem, hogy ez a kitétel változtat valamit. Nem jó, nem rossz, hanem véleményem szerint egyáltalán nem változtat a szövegem azért, mert hogyha elolvassuk a keretmegállapodás szövegét, akkor ebből eléggé egyértelmű, hogy az elnökök konferenciáját nem érinti, annak hatásköre megmarad, érintetlenül, semmiképpen nem kurtítjuk meg azokat, inkább csak növeljük. Tehát őszintén azt mondhatom, hogy ez egy szükségtelen módosító javaslat. Nem arról van szó, hogy nem értek vele egyet. Természetesen az elnökök konferenciájának hatáskörét nem akarjuk befolyásolni, de ez nincs is benne a keretmegállapodás szövegében. Azt javaslom tehát, hogy ebben a kérdésben tartózkodjunk, mert ez nem fontos. Óvatosan kell eljárnunk, fontolóra kell vennünk az egyes módosítót, ahol a jelentésben, a preambulum bekezdésben, nem a szövegben, hanem a preambulum bekezdésben kimondjuk, hogy a Lisszaboni szerződés a tanácssal egyenrangú helyre teszi a parlamentet a jogalkotási kérdésekben, kivéve a közös külvédelmi és biztonsági politikát. DAF kolléga azt javasolja, hogy ezt az utolsó megjegyzést, kivéve a közös külbiztonsági politikát, ezt vegyük ki. Szerintem fontos ez a kitétel, hiszen arról beszélünk, hogy egyenlő helyzetbe, egyforma helyzetbe kerülünk a tanácsal. A közös kül- és biztonságpolitikát azonban ez nem érinti, és ez benne van a szerződésben is, illetve egyértelművé válik a keret megállapodásból is, tehát szerintem ezt a megjegyzést nem kéne kivenni. Azt kell még megjegyeznünk, hogyha figyelmesen végigolvassuk ezt a jelentést, akkor látható, hogy a parlament viszonya a külpolitikai kérdésekkel eléggé határozott, itt egy erős, meghatározott álláspontot képvisel a parlament. Ha pedig ez így van, akkor nem látom annak szükségét, hogy a preambulum bekezdésben ezt megerősítsük, különösen akkor nem, amikor arról beszélünk, hogy a tanácsal egyenrangú a parlament az eljárásbeli, illetve költségvetést érintő kérdésekben. Szerintem ez a kitétel, ez a pontosítás fontos, tehát azt javaslom, hogy ezen módosító ellen szavazzunk. Ez személyes véleményem kétségtelen, hogy ez a jelentés egyértelműen megvédi a parlament pozícióját, a külkapcsolatokat, illetve a külügyi kérdéseket illetően. Tehát ez eléggé egyértelmű, olvassák el? Sőt, nem is kell figyelmesen olvasni, elég, ha az ember átfutja. Egyértelmű, hogy a parlament álláspontja ebben tükröződik. És ez a tárgyaló csapat vívmánya, az ő eredményük, nem csak a jelentéstevő álláspontja, hanem ez a mandátumból származó eredmény. Tehát Nem hiszem, hogy törölnünk kellene ezt az Európai Parlamentre vonatkozó pontosítást. Ezért tehát ellene javaslom a szavazást. Az egyes módosító ellen szavazunk. Ezek a megjegyzéseim, de még egyszer hangsúlyozom, az a fontos, hogy van jelentés a kezünkben a keretmegállapodásra vonatkozóan, mert a keretmegállapodás fontos, nem pedig a jelentés, ez pedig nagy vívmány a parlament számára, a parlament számára, amely minden nap megkívánja erősíteni alkotmányos szerepét az Európai Uniós intézmények között. Köszönöm. Grazie. E, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Bárki szeretne hozzászólni. Dafur? Igen. Nagyon hálás vagyok Paulo Rangelnek. hogy bemutatta a szakbizottságnak a módosító indítványaimat, és ilyen részletesen. De az AFKO a tárgyalások eredményét illetően kritikus kell, hogy legyen, amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor sem értem, hogy itt üljünk. Ami az eljárási szabályzatot illeti, szívesen elfogadom a 17, 18 és 19-es módosítót illetően azt a kompromisszumos megoldást, amit javasolt. Össze, jól összefoglalja, amit szerettünk volna elérni. Ami a kettes módosítót illeti. Azt hiszem, hogy nem szabad naívnak lennünk. A keret megállapodás radikálisan eltér a jelenlegi gyakorlattól. Azt javasolja, hogy a parlament elnöke vegyen részt a biztosok ülésein. Ez lehet teljesen békés dolog is, de a jogkörök elke, elkülönítése elvét meg is szekheti ez a gyakorlat. A parlament beavatkozhat a költségvetés és jogalkotási eljárásokba, amelyeket a szerződés előír, és így a parlament áll, a parlamentnek az elnökök értekezlete által adott mandátumon kívül is lehetőséget nyújt a munkálkodásra de ne felejtsük el, hogy a parlament elnökének korlátozott a lehetőség és joga, hogy mit és hogyan léphet, hogyha nem vesz részt a biztosok ülésein. Buzek elnök integritását nem tudjuk kétségbe vonni, ő teljes mértékben ellátná a feladatait, de nem garantálhatjuk, hogy az utódja, vagy az utódjai is ilyen magasfokú integritással rendelkeznek majd. Az első módosító indítványt illetően tiszteletben kell tartanunk a Lisszaboni szerződés logikáját. A közös kül- és védelmi politikát és az unió egyéb kifelé irányuló politikáit összefogja. Ezt érte el a Lisszaboni szerződés. Most pedig azt, hogy ebből kivegyük a kül- és biztonságpolitikát, és kiemeljük, ez nekem elhibázott lépésnek tűnik. Ezen kívül nekem úgy tűnik, hogy valószínűleg nem igaz, az, hogy a parlament felelősség és hatásköre ne erősödött volna a kül- és biztonságpolitika területen. De még ha így is lenne, akkor is abszurd lenne, hogyha a parlament ezt megállapításként hangoztatná. Paulo Rangel azt mondja, hogy azt szeretné, hogy a parlament és a tanács egyenlő súlya lesne latba. Szerintem a preambulum bekezdés nem ezt mondja. Ő a jogalkotás és költségvetési kérdésekben beszél egyensúlyról, majd folytatódik a preambulum bekezdés, mi szerint? a parlament erősíti a szerepét a külpolitika területén. Ez helyes a külpolitika területén és a közös kül- és védelmi politika területén nem egyenlő egyensúlyról beszél. De éppen ezért tartsuk magunkat a Lisszaboni szerződés szövegéhez, próbáljuk meg fokozni a parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést, a közös kül- és, véde- és biztonsági politika területén, hiszen ez a parlament értekeit szolgálja az első módosítóban. Bene, allora io pregherei di prendere la parola al signor Romero. Che... Rendben. Akkor Romero úr a jogi szolgálattól. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságban teljes mértékben egyetértünk azzal, amit Rangel úr mondott. Amikor ő a keretmegállapodást úgy jellemezte, mint uh, nagy eredményt. Én teljes mértékben egyetértek Rangel úr ajánlásaival, szerint? a keretmegállapodást fel kell javítanunk, hozzá kell igazítanunk, de, elnök úr, szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy gyakorlatban hogyan valósítjuk meg ezt a keret megállapodást. Vannak már olyanok, akik azt mondják, hogy túl messze megy ez a megállapodás, és várhatunk pereket az Európai Bíróság előtt, vagy olyan kereseteket, amelyek a keretmegállapodás be nem tartatására vonatkoznak. Így aztán nagyon fontos, hogy a keretmegállapodást hogyan tartjuk be pontosan a pontos jogi terminusoknak megfelelően. A keret megállapodás illetően a bizottság bizonyos olyan kijelentéseke nem ért egyet, amelyeket Rangel úr tényként közöl a jelentésében hogy a kétértelműséget el, elkerüljük, és hogy megelőzzük az esetleges kereseteket, politikai célkitűzésekként, politikai kijelentéseként interpretáljuk Rangel úr megállapodás, megállapításait, de nagyon fontos, hogy ezeket amikor pontosan megszövegezzük, az megfeleljen a keretmegállapodás szövegének. Ebben egyet kell érteni a két intézménynek. <clears throat> Rang, Rangel úr azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a, az elfogadott szöveghez tartsuk magunkat, és a bizottság is ezt figyelembe vegye. Elnök, elnél, elnézés, de ki és mikor fog hozzászólni, most kicsit beleszólok. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy valamiféle egyensúlyt meg tudnánk-e teremteni. Én úgy értettem Taf úr kijelentéseiből, miszerint a külpolitika területén erősödik a szerepünk, de aztán azt mondja, hogy ez alól kivétel a KKBP, akkor ellentmond saját magának. De Romero úr és Rangel úr azt mondja, hogy ez egy olyan szöveg, ahol a következőkben állapodtunk meg a bizottsággal, mi szerint nagyon nagy vita előzte meg azt, hogy ezt a szöveget is sikerüljön elfogadtatni. Úgyhogy ha ez az igazság, akkor én most nem tudom, hogy megszavazhatom-e ezt, és a kompromisszumos javaslatokat támogassam-e. Tehát Dafur, Rangel úr, Dafur által beadott módosító indítványt, illetően lehetne másképpen fogalmazni ezt a módosító indítványt? Mert Dafur szövege azt mondja, erősíti a parlament szerepét az Európai Unió külpolitikájában. Pont. De mondjuk inkább azt, hogy a KKBP szabályainak megfelelően hiszen már vannak olyan jogszabályok, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Unió hogyan vehet részt a külpolitikában. Tehát ahelyett, hogy az egész paragrafust kitöröljük, bekezdést, mondjuk azt, amit Taffur javasol, de egészítsük ki azzal, hogy a KKBP jogszabályainak megfelelően ha ez elfogadható lenne Rangel úrnak és a bizottságnak, akkor szerintem Dafur gondolatmenetét követné. Kollega Daffur vuol prendere la parola? Daffur, szeretne válaszolni erre? Tudnék, igen, és akkor azt mondanám, hogy azt mondanám, hogy az EU külpolitikája belül, ideértve a kül- és biztonságpolitikát, de akkor Rangel úr e, egy okos javaslat találna elő, és akkor ezt meggondolhatnánk. Rangel úr következik. Én két megjegyzést szeretnék tenni, de Haléhé kollega javaslatát el tudnám fogadni, mert ez figyelem, tisztelemben tartja a szöveget, és azt a megállapodást, hogy mi is a KKBT lényege. Ebben a formulában nem tudom, hogy, hogy hogy kéne ezt angolul leírni, de ebben az értelemben ezt én elfogadhatónak tartom, mert aláhúzza azt az elképzelést, hogy a közös kül- és biztonságpolitikának külön helye van a külügyekben. És szerintem ez így elég lesz. és akkor felcserélhetjük a with the, expression, with the exception kifejezést egy semlegesebbel. Valami olyasmivel, hogy including common foreign and security policy in accordance with the politics related to it. És ez egy sokkal európai megszövegezés lehetne Szerintem igen, elnök úr, ez elfogadható lenne. Szerintem a frakció ebben egyet, a csoport ebben egyetért. Milyen módosításokról beszélünk is most tehát? Az egyesről. Igen, igen. Nagyszerű. Akkor tehát mi lenne akkor az új megszövegezés? Elismét, el, el, elismételnék az új szavakat? Giusto, prego the, collega Angeli di leggerla. The words of the compromise. It's, it's, uh, I, I, I'm not sure if I remember. Nem biztos, hogy pontosan emlékszem szóról szóra, de a következők voltak. Uh, uh, uh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 respective policies. Secondo le disposizioni ad esse riferite. Yes. Tehát ezt a részt szeretné ön be, belefoglalni a szövegbe. Várj. Akkor tehát szavazunk, kedves kollégák. Kezdjük tehát. A hetes napi rendi pont alatt felsorolt kettes, paragra, kettes módosítás kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodása? Elutasítottuk. Az egyes módosítást visszavonták, a 23-as következik a, rész, az előadó részéről. Ki támogatja, kérem készfeltartása, ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk egy ellenszavazattal. A kettes visszavonták, így tehát a hármas módosítás következik. Ki támogatja, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk egyhangulag. Most pedig négyes módosítás következik az eladó részéről. Ki támogatja? Ki van ellene? Kitartózkodás? Elfogadtuk. 16-os módosítás az előadó részéről. A 44-es szabályhoz ki támogatja? Ki van ellene? Egy ellenszavazattal elfogadtuk. Az ötös visszavonták, akkor tehát a hatos következik, 45-ös szabályhoz kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Van egy kompromisszumos módosításunk, amely felváltja a korábbi 17-es és 19-es módosítást. Ki támogatja a módosítást? Ki ellenzi? Tartózkodás. Egyelen szavazattal elfogadtuk. A 18-as okafogyott, a 8-ast visszavonták, a 19-et lefedi a kompromisszum, 20-as eh, módosítás kitámogatja, kijelenzi, tartózkodás. Egy tartózkodásra elfogadtuk. A 9-es visszavonták, 10-es módosítás következik, az előadó részéről kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es, szintén az előadótól kitámogatja, kiellenzi tartózkodás, elfogadtuk. 21-es következik. Hiszen a 12-es visszavonták, tehát a 21-es következik. Ki támogatja 21-est? Ki ellenzi? Tartózkodás egy ellen szavazattal elfogadtuk, 13-as visszavonták, 22-es következik, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as következik, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Azt is elfogadtuk. Végszavazás az jelentés tervezetről módosított formában kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, Egyhangulag elfogadtuk. Most pedig következik, szeretnék befejezni a szavazást, nem bánja. Most pedig a elnézést rosszat olvastam föl, mondja az elnök. Most pedig a parlament és bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló jelentést szavazzuk meg. Négy módosítást nyújtottak, nyújtották be. Andrew Duff módosítását kitámogatja. Bocsánatot kérek. Az az egyest mondtam, de a kettesre gondoltam, elnézést kérek. Tehát sorban haladunk, az egyes számú módosítás a kettes számú, amelyet Dafur nyújtott be, a hár, hármas bekezdés negyedik alperegres al, albekezdés első pontjáról ki, támogatja? Nagyon jó, ki, ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Most következik a hármas módosítás Jong úr részéről. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt elutasítottuk egyhangulag. Négyes módosítás Dafu részéről hatas bekezdéset kitámogatja. Kielenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk egyhangulag, és most következik az egyes módosítás amelyet az előbb eltévesztettem, amelyet szóban módosítottak, kérem támogassák, ki van ellene. Tartózkodás. Egy ellen szavazata és egy tartózkodással elfogadtuk. Még végszavazás következik. Ki támogatja az anyagot? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig megta- megtapsolhatjuk Rangel urat, aki nagyszerű munkát végzett ideértve a tanácsal és a bizottsággal történő tárgyalásokat is. Van még egy szavazásunk. Allora, questo si tratta. A nyolcas napi rendi pont alatt felsorolt költségvetés módosítás, az Európai Tanács és Tanács, hármas szakasz, bizottság, tízes szakasz, Európai Külügyi Szolgálat. A mi szakbizottságunknak joga van arra, hogy véleményt nyújtson be a Költségvetési Bizottsághoz a 2010-es költségvetés és a külügyi szolgálatot érintő szakasz módosításáról. Módosításokat nyújthatunk be, meg is tettük, olyan módosításokat nyújtottunk be, amelyeket Fehostát kollégánk állított össze, akit nem jelöltünk ki előadónak, de mivel ezt a szakbizottság részéről ő elvégezte, ezért formálisan megerősíthetjük őt előadói minőségében, hogyha senki nem tiltakozik. Szerintem ez egy nagyon megfelelő eljárás lehet. És távoletében meg is vitathatjuk, Dafur kért szót. Guy Verhofstadt megköszöni a bizottságnak a kinevezését, és elnézést kér hogy ma nem tudott eljönni. Garantálni tudja, hogy a javasolt módosítások megegyeznek, egybeesnek, pontosan megegyeznek azokkal a módosításokkal, amelyeket Brocken úr a külügyi bizottság részéről nyújtott be, és ugyanarról a szó, dologról szólnak tehát eh, párt, eh, párt között, eh, pártok közötti megegyezésről van itt szó, amelyet egy, egy, egyben is el lehet majd fogadni. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Sì, chiedo scusa, no, no, è acceso il microfono. Dicevo, ripeto allora, possiamo passare al voto. Grazie. Tehát akkor Szavazunk, Dafónak köszönjük a hozzászólást. Hét módosítás van. A a ki, tehát egy, egyben szavazunk az egészről, ki támogatja az anyagot, ki van ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk egy ellenszavazattal az anyagot. Végszavazás a módosított véleményről, ki támogatja, ki van ellene? Tartózkodás. Megint egy ellenszavazattal elfogadtuk az anyagot. Egy, most az ülés véget ért, koordinátorok ülése következik. Emlékeztetem önöket, hogy ez a terem Ezt azért használtuk, mert különböző szakbizottságból csatlakozhattak a kollégák, és nagy teremre volt szükségünk. Azt, arra kérem önöket, hogy ne hagyják itt a dokumentumaikat, mert a holnapi ülésre másik terembe lesz, vagyunk beosztva. Azt kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt.